Good afternoon. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Köszönöm szépen mindenkinek, hogy itt van. Én fogok eh, a Libe ülésen el, elnökölni. Először a napirendi pontok következnek, aztán a vízumkódex és a humanitáriánus vízum meghallgatás következik. Először a tolmácsoknak van egy üzenetük, emlékeztetnek bennünket a sztrájkra és a követelményeikre. A tolmácsok tájékoztatják a hallgatóságukat mind az ülésteremben, mind szerte az egész világon a számítógépek előtt, hogy sztrájk fenyegetést nyújtottak be 36 nappal ezelőtt. Munkaügyi vitában vannak, éppen ezért nem tört el, történt előrelépés, és ezért ma nem fut tovább az ülés, pont fél hétkor abba hagyjuk. Elnök, minden jót kívánunk a tolmácsoknak, minden jót kívánunk a munkájukhoz, munkaügyi vitájukhoz. Köszönjük, hogy itt vannak és Próbáljuk segíteni önöket, hogy, illetve próbáljuk a következő három és fél óra ülést pontosan lezárni, nem túlfutni, hiszen akkor nincsen tolmácsolás. In this afternoon. Kezdjük az első naprendi ponttal ma délután, amely a libbe bizottság pszichoaktív anyagaival foglalkozik. A pszichoaktív anyagok ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről van szó. Ez a 18. napirendi pont. Volt egy konzultáció a tanács tervezetével, a pszichoaktív anyagok ellenőrzési intézkedéseknek való alávetéséről a jelentéstevő, az előadó Branislav Skripek úr, képviselő úr, és aztán az árnyék jelentéstevők fognak majd következni. Megadom a szót az előadónak. Köszönöm szépen, elnök úr! Egy alapvető dolog a polgárok számára a biztonság. A különböző e, határellenőrzési szervek felveszik a harcot a belső és külső fenyegetések ellen. Az európai polgárok sokszor meghalnak a kábítószer anyagok miatt, amelyeket postán kapnak, a szülők sem tudnak róla sok esetben, vagy mások a környezetükben, és a bűnügyi bandák és a gyártók is messziről küldik a kábítószert, a pszichoaktív anyagokat a fiataloknak, ezek tehát pszichoaktív anyagok, úgymond legális anyagok, amelyeket az Európai Unió területén belül ár, árusítanak. A megfelelő rendelet felsorolja a különböző pszichoaktív anyagokat, amelyek tiltottak az Európai Unió területén. Új kábítószerek is vannak a listán. A fennatil problémák jogokat illetően az USA-ban ezreket ölt meg már ez a pszichoaktív anyag. Ezt a két anyagot, tehát a sziklopropi fentanilt és a metoxil fentanilt tárgyaljuk. Több mint 16-an haltak meg már az elsőtől, sokan Svédországban, szintetikus heroinnak, vagy MAF-nek is nevezik, vagy metoxinnak. Sok esetben nem tudjuk, hogy mennyire erőteljesek, hatásosak ezek a kábítószerek. Sokszor 50-szeresen eh, is erősek, mint az opium. sok esetben légzési problémákhoz, légzés csökkenéshez vezet, ha beveszik, és néhány percen belül, vagy pedig hosszabb idő után halához vezetnek ezek az anyagok. A az Európai Ügynökség kiváló munkát végzett, valamint az Európai obszervatórium is kiváló munkát végeztek, és tudjuk tehát, hogy postán érkeznek ezek a aktív, bioszaktív anyagok sok esetben a legtöbbben kábítószerfüggők fiatal férfiakról van szó, Szeretnék köszönetet mondani e két szervezetnek, hogy a büntető törvénybe bevették ezeket az anyagokat. A mi bizottságunk ebben a hónapban fogja tanulmányozni, majd még vizsgálni a jelentést, és szeptemberben a plenáris ülésre kerül. Köszönöm szépen. Mikrofont kérjük. Az árnyék jelentéstevők következnek, de a mikrofonba kérjük. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek ezt a előadást. Most pedig következnek az árnyék jelentéstevők. Kérem, hogy mondják el a véleményüket. Először az EPP nevében van-e valaki Brice Ortefő urat képviseli-e valaki, mert ő nincs a teremben, akkor nincs senki. Akkor Anna Head asszony itt van, öni a szó. Köszönöm szépen. Egyet értek teljes mértékben az előadóval, és támogatom ezt a témát. Ahogy mondta, itt két nagyon veszélyes anyagról van szó, az előadó részletesebben vizsgálta a témát. Én nem akarok a részletekbe belemenni, annyit mondanék, hogy ez a két pszichoaktív anyag számos halálesethez kapcsolódott és kapcsolódik. Különösen a ciklopropil fentanil, amely 77 halálesethez kapcsolható. Itt elsősorban akkor, amikor orrspray formájában használják ezt a kábítószer, és sok esetben a, túladagolják az orrspray ezt az anyagot, és volt olyan, hogy gyermek halt meg, mert a szülőjétől ezt átvette a amit az előadó is elmondta, a plenáris ülésen fogjuk majd ezt megvizsgálni, és reméljük, hogy fel tudjuk venni a harcot e veszélyes pszichoanyagok ellen. Kérjük, hogy mikrofonba nem látom Majti Pagazara Tunduát sem, Martin Anderson sem, a GUE részéről nincsenek itt, úgy tűnik valaki más kíván felszólalni, akkor én jó magam fogok. Én most szeretném bejelenteni, hogy a módosítók benyújtásának ideje július 7-e lesz. Senki a bizottság részéről nem akar semmiféle kommentárt? Köszönöm szépen. Akkor a következő pont és akkor most időben vagyunk, a következő napi rendi pont a LIBE bizottság küldöttségének ciprusi látogatása 2018. április 3 és 5-e között volt ez a látogatás, és itt a beszámoló tervezetről van szó. Én jó magam vezettem ezt a delegációt Ciprusra, és az elkövetkezendő 15 percben ezzel a témával foglalkozunk. Szeretnék eh, megosztani önökkel néhány dolgot a tényfeltáró eh, delegáció látogatásáról április elején Cipruson. Az volt a feladat, hogy eh, gyűjtsük össze az adatokat a az eltűnt, Cipruson eltűnt személyek adataival kapcsolatosan vizsgálatokat végezünk az ENSZ képviselőivel együtt az 1964-64-es és leginkább 1974-es években eltűnt személyek vizsgálatáról van szó. A delegációnak az volt a célja, hogy tanulmányozza az előrehaladást a témában, és a jövőre vonatkozóan kidolgozza a menetrendet, annak érdekében, hogy az eltűnt személyek nagy részét megtalálják és azonosítsák. az Európai Unió finanszírozza nagy részben ezt a munkát, ezeket a feladatokat. Néhány dolgot szeretnék önökkel megosztani ebben a jelentéstervezetben. Természetesen mindenkinek megvan a dossziéjában ez a jelentéstervezet. Először is van egy 2008-as júniusi állásfoglalás a helyet, a, amelyben a Libe Bizottság azt kérte, hogy foglalkozzanak a Ciprusról eltűnt személyek vizsgálatával, és járuljanak hozzá aktív módon azok azokhoz az erőfeszítésekhez, amelyek a vizsgálatokat elősegítik. Aztán volt egy nyilatkozat 2011. júniusában a bizottság, az eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság részéről, és a parlament részéről, akkor értékeltük a tömegsírokban elvégzett munkát, az Amiti faluban, Ciprus egyik falujában, ahol azonosítottak eltűnt személyeket. 2016-ban én engem neveztek ki, mint állandó jelentéstevőnek a témát illetően, és akkor egy delegációt indítottunk Ciprusra, és elindítottunk, elindítottuk a munkát a helyszínen, együttműködve a ciprusi hatóságokkal. Százszázalékosan sikerült elvégezni a célkitűzéseinket, a munkaprogramot, amelyet a delegáció számára meg kitűztünk április 3-ától 5-ig, és 4-én reggeltől 22 óráig dolgoztunk. Nagyon hosszú volt, fárasztó ez a munka. Különböző találkozókra került sor az ENSZ, például az ENSZ ciprusi béka testének vezetőjével, Elizabeth Spehárral, aztán találkoztunk Spehár asszonyjal együtt, Paul Henri Árnival, aki a ciprusi eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság Egyesült Nemzetek által megválasztott tagja. A két, e két személy előadást tartott a képviselőknek a különböző feladatokról annak érdekében, hogy a ciprusi görögök és a törökök közötti további harcok megelőzhetőek legyenek. A ENSZ biztonsági tanácsa is elfogadott egy nyilatkozatot, Ebben az értelemben és a mandátum speciális pontjai foglalkoznak a jelen feladatokkal, az eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság költségvetésével 3 millió euró, amiből több mint 30% az EU-s költségvetésből származik, a különböző korlátozott területekhez, katonai területekhez való hozzáférés kapcsolatosan, hogy az archívumokat tanulmányozhatják, tanulmányozhassák, lehetővé tették tehát, hogy a katonai területekre is eljussunk. Találkoztunk a eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság részéről a török részről Kuku Mu asszonyjal, aztán megint csak Polari Árnival, aki az ENSZ részéről foglalkozik az eltűnt személyekkel itt elsősorban az exhumálás, az azonosítási munkákkal foglalkoztunk, és aláhúztuk azt, hogy ez a közös munka mind a két területen folytatódik. A török és a görög közösségek együtt működnek az ENSZ képviselőivel Kucuk asszony elmondta azt, hogy 1280 exhumálásra kerül sor, és ebből 868 szemét azonosítottak az eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság, tehát nagyon fontos feladatot jár, lát el. Itt elsősorban ugye a családokkal való együttműködésben a, az áldozatok családjai siratják a, az áldozatokat, és találkoztunk velük is, elmondták azt, hogy mennyire fontos a két közösség közötti bizalom helyreállítása, a, aztán a költségvetési megfontolások Kucsük asszony elmondta, hogy nincs határidő a projektet illetően, a mandátum magában foglalja azt, hogy politikai szinten mennyire fontos az eltűnt személyek felkere, feltalál, megtalálása. Ami az antropológiai laboratóriumot illeti, itt is látogatást tett a delegációnk, itt kutatók, antropológusok dolgoznak. Találkoztunk a képviselőház, ciprusi képviselőház elnökével is, továbbá Kevi Kutra asszony, Kukuma asszonynal, továbbá a bizottság tagjaival. Figyelmesen meghallgattuk a magyarázataikat, a politikai megfontolásaikat, az, meghallgattuk az elvárásaikat vezetesen az Európai Unió támogatása szintjá, szintjén fontos lenne ezt a munkát lezárni. Fotis úrral is találkoztunk, aki humanitárius ügyekkel foglalkozik, és emberi jogi kérdésekkel. A bizottság elmondta, hogy Ciprus történetében ezek voltak a legtragikusabb évek. 44 év óta várnak családtagok arra, hogy az áldozataikat, a családtagjaikat megtalálják. Fontos tehát hogy az archívumokhoz hozzáférhessenek az örök területeken, és természetesen az örök hatóságoknak ezt az üzenetet kell küldeni az Európai Emberjogi Bíróság is foglalkozott már bizonyos ügyekkel, a Kárpás félszigeten található beékel területe élő személyekre vonatkozóan. A görög közösség és a török közösség természetesen mind a két közösség nagyon is emocionálisan állt a ö, dologhoz. El, találkoztunk ö, velük, elmondták, hogy mik is a ö, kívánalmaik, az elvárásaik. Én ö, nem akarom semmiképpen politizálóvá tenni ezt az egész dolgot. Természetesen a családok elmondták, hogy milyen nagy fájdalmaik vannak, és természetesen tanúi voltak az eseményeknek, tehát személyes tapasztalataik vannak az exhumálásnál, az azonosításnál is jelen lehettek a két közösség képviselőivel és családtagokkal is találkoztunk. Krisztus Efimiu úr és Szekfu Uldag és Krisztina Pavlu Szolumi Pácia voltak, akikkel találkoztunk a családtagok részéről. Szeretnénk tehát még egyszer aláhúzni, hogy az eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság munkája mennyire fontos elem. A legtöbb európai országban voltak hasonló esetek, a családtagoknak, a rokonoknak joguk van informálva lenni a szeretteik sorsáról. Az eltűnt személyek családtagjai, követelményekkel jönnek, és ezekre válaszolni kell. Ezt a, az európai ö, akciókat is mindenképpen elő kell segíteni, segíteniük a megbékélést. Az Európai Parlament aktív szerepet játszott a ciprusi helyzet után is, szeretnénk végül elmondani azt, hogy az eltűnt személyekkel foglalkozó bizottság jelentését elfogadjuk, mindent megtesznek a konfliktus felszámolása ellen, a megbékélés érdekében, és fontos, hogy az Európai Bizottság elégséges forrást biztosítson, és ismétem elégséges forrást biztosítson ennek a bizottságnak, hogy a mandátumát ellássa. Támogatni kell ennek a bizottságnak a munkáját, és azok, akik még mindig eltűnt személynek vannak nyilvánítva, számukra tehát biztosítani kell, hogy minden támogatást megkapjanak a megtalálásuk érdekében. Fontos, hogy a bizottság az összes információhoz hozzáférhessen az archívumokban, hogy megtudják a, azt, hogy mi is volt a sorsa az eltűnt személyeknek, a családok számára ezt garantálni kell. Tehát itt elsősorban humanitárius ügyről van szó. Mindez azt jelenti, hogy mm, politikai megfontolások nem kell, hogy kapcsolódjanak ehhez a folyamathoz. A nyár vége után folytatódik majd ez a munka, ez egy alapvető munka, és itt a megbékélésről van szó, és a sziget újra egyesítéséről, az Európai Parlament ezt természetesen támogatja, ez az akarata. Ez tehát a szintézis, az összefoglalója a jelentésünknek és a látogatásunknak, hogyha valaki kommentálni akarja mindezt, természetesen megvan a, erre a lehetősége. Látom Mavridis urat, tehát Szeldovszki úr is, Mavridis úr, tehát először ő, ön jelentkezett, aztán a következő. Köszönöm szépen, elnök úr. nyelvemen fogok beszélni. Köszönöm szépen, tehát elnök a részletes beszámolót Nagyon fontos kapcsolatokat teremtettünk egy humanitárius témakörben. Külön köszönettel tartozom az egész Ciprusba utazó delegációnak, minden tagnak, és külön köszönöm Aguilar kollégának, aki egyben előadója ennek a témának. Teljes egészében értem az erőfeszítéseket, hogy kiegyensúlyozott dokumentumot készítsünk el, és a politikai érve, érdekeket hagyjuk figyelmen kívül. Persze Ciprus elfoglalt, még mindig nem szabad, tehát léteznek politikai észrevételek. Ezért tehát most csak három általános észrevételt szeretnék tenni, anélkül, hogy a politikai szempontokat nem megvilágítanám, bár pontos elképzelésem van, hogy ki az áldozat és ki volt az elkövető. Egy szóval itt az idő ellen harcolunk, a felejtés ellen harcolunk, a finanszírozáson kívül a mi szerepünk egy politikai szerep, ahhoz kell hozzájárulnunk, hogy politikai megoldást találjanak. Minden nap, amely elmúlik, azzal is jár, hogy az emberek meghalnak, akik információkkal rendelkeznének, és nagyon fontos információt veszítünk el, hogy megtaláljuk az elveszetteket. Másodszorban teljesen egyetértek azzal, hogy az igazság megtalálása és a mm, igazság kimondása a megbékélés előfeltétele. De ezzel kapcsolatban két észrevételem van. Vannak persze tények, amelyet mindkét oldal elismer, és léteznek a mm, jogállam elfogadott valóságai. Másrészt az Európai Bíróságnak létezik egy ítélete, amelyben felszólítják Törökországot, hogy a többi hatósággal együttműködjön A mi munkánk teljesen humanitárius természetű, tehát hagyjuk ezen kívül a politikai észrevételeket. Ez a fő nem Köszönöm. Köszönöm elnézést, hogy emelgettem a kalapácsot, de 15.30-kor kezdjük a meghallgatást, úgyhogy van még időnk, bár még egy napi rendi pontunk van a meghallgatás előtt, tehát kérem, hogy másfél percre korlátozzák a felszólalók magukat, ne lépjük túl az egész délután um, menetrendjét, határidejét, és így uh, Ugye a tolmácsok bejelentették, hogy pontosan 18.30-kor befejezik a munkát, tehát erre legyünk tekintettel. Stehovski úr, köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm, hogy ilyen szépen kiejtette a nevemet. Először is köszönettel tartozom azért, hogy egy ilyen jó, jó egyensúlyt talált a jelentésében. Valóban átfogó módon számolt be a útról, a tényfeltár útról, a misszióról, és remélem, hogy ezzel a úttal Ciprus északi és déli részének megbékéléséhez hozzávehetünk. Direkt nem a török és a görög részről beszélek. A megoldás kulcsfontosságú. Biztosítanunk kell, hogy Törökország a tömegmészárlás után ne tüntesse el a nyomokat. Ennyi idővel ne tüntesse el a nyomokat. Meg kell változtatnunk az emberek hozzáállását a kisebbségekkel szemben. Ez kulcsfontosságú ahhoz, hogy ezt a problémát megoldjuk is. Remélem, hogy egy szép napon ellátogathatunk majd Ciprusban, és a falak az északi és a déli rész között addigra leomlanak is, ekkor majd üdvözölhetjük Ciprus újraegyesítését. Adamov úr, ő is a delegáció kapé volt, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Teljesen egyetértek önnel abban, hogy mi a missziunk fő küldöttsége, fő célkitűzése, és meg szeretném köszönni kollégáinknak is azt a munkát, amelyet végeztek. És köszönöm önnek, elnök úr, a misszió vezetőjének a munkáját, nagyon jól végeztük el a feladatunkat. Bizony érzelmekkel átítatott feladat ez, hiszen egy emberi tragédiával kellett néznünk, szembenéznünk, amely sok évvel ezelőtt zajlott le, bonyolódott le. Ez a humánul emberi tragédia nem szabad, hogy politikai érvek keresztüzébe kerüljön, nem szabad, hogy politikai érveket kovácsoljunk belőle. Mi több, azt kell megfigyelnünk, hogy mi történik Ciprusban, és látnunk kell, mi történt ott akkor. Köszönöm szépen, hogy egy ilyen nem elfogult jelentést készített. Köszönöm Krisztofor úr, aki szintén jelen volt. Köszönöm szépen, elnök úr. Hálámnak szeretnék hangot adni, de a ciprusi emberek hálájának is hangot szeretnék adni, hiszen ez egy nagyon fontos misszió volt. Köszönöm önnek, López Aguilar úr, ahogyan levezette ezt a látogatást, és ahogy megfogalmazta ezt a jelentést, amely hozzájárul e tragédia utólagos jóvátételéhez. Itt egy eh, tragédia áldozatai voltunk, ennek a eredményeit láthattuk. 1974-ben lerohanták Ciprust, eh, és eh, természetesen ez jogszerűtlen lépés volt, és humanitárius katasztrófát okoztak. A családok jogában áll, hogy megtalálják szeretteik maradványait. De a török katonaság archívumaihoz nem lehet hozzáférni. Sok terület mind a mai napig még nem érhető nem lehet belépni ezekre a területekre, ráadásul exhumálják gyakran a maradványokat, minden nyomot eltüntetve így világos üzenetet kell megfogalmaznunk Törökország irányába. Ez egy tisztán humanitárius kérdés. 44 elteltével mutassanak már egy kicsi hajlandóságot és meg kell találnunk az elveszett embereket, legalábbis a nyomukat, és ehhez az Európai Unió támogatása is szükségünk. Ez az egyetlen szervezet, amely eh, jelentős eszközökkel járul hozzá e munka finanszírozásához. Gyorsítsuk fel ezt a munkát. Ez jelentős humanitárius eredményekhez vezetne, hogyha tehát eh, az elveszett emberek kérdéséből prioritást tudunk kialakítani, és valóban az emberek megtalálhatják a szeretteiket, teljesen mindegy, hogy török vagy görög ciprióták, nem szabad őket elkülöníteni. Mi, a görög ciprióták mindent megtettünk annak érdekében, hogy ezt az ügyeb, ügyet előbbre vigyük. De Törökország felel mindezért, ami 44 éve történt. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy ezzel lebonyolítottok a vitát. Igen, ön is kéri még a szót? Tessék, parancsoljon, az ön nevem. Kriszogonosz úr, persze, parancsoljon, Kriszogonosz úr. Önig a szót tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. A török invázió, a 74-es, Ciprus 74-es török lerohanása a nemzetközi jog lábbal tiprása volt, és egyben humanitárius bűncselekménynek is tekinthető. Következményeivel mind a mai napig együtt kell élnünk. A sziget északi részét továbbra is elfoglalva tartják, gyarmatosítják, és az emberiesség és a jog alapvető elveit is lábbal tiporják. Legalább a törököknek hozzá kellene járulniuk ahhoz, hogy az elveszett személyek, fellehetetlen személyek maradványait megtalálják a rokonok. Gyalázatos, embertelen módon gyilkolták le őket, vagy a szoldateszka, a török-ciprusi szoldateszka, vagy pedig eh, a török hadsereg. Nem lehet megbékélés addig, elnök úr. Mondom önnek, nem lehet addig megbékélés, amíg a feledést követelik tőlünk, nem a megbékélés alapja, hogy kimondjuk az igazságot. Köszönöm szépen önöknek, kollégák, e delegáció vezetőjeként és állandó előadójaként köszönöm az önök együttműködési készségét, köszönöm, hogy ezen érzékeny kérdés humanitárius dimenzióját domborítják ki, ezzel támogatják a családokat, hogy legalábbis szeretteik földi maradványait megtalálhassák. És köszönöm, hogy együtt szólítjuk fel az Európai Bizottságot, kérjük tőlük, hogy a pénzügyi erőfeszítéseket a tovább, továbbra is tartsák fenn, annak érdekében, hogy ez a munka befejezhető legyen. Az is azt hiszem, hogy teljes joggal kijelenthető, hogy hosszú idejem kérik az érintettek, hogy a katonai zónákhoz hozzáférhessenek, amelyek a török ciprusi amely zónákat a török ciprusi közösség lakja, és amelyhez még nem lehet hozzáférni. Arról olvasnunk, hogy több holttestet exhumálni lehetett, azonosítani lehetett, és ilyen módon a várakozás az, hogy ilyen módon nőtt a családok várakozása, hogy ennyi év után szeretteik földi maradványait maguk elföldelhetik, ez biztató. E, ez a jelenség, és reméljük, hogy beválik a remény. Végezetül pedig tájékoztatni szeretném önöket, hogy remélem, hogy az itt létrejövő példa az Európai Uniós tagjainak történelmében régen megtörtént más konfliktusok kezelése, utólagos kezelése számára is példaértékű lehet. Azt kívánom, hogy ez a példa, péld, kisugárzó példa legyen minden olyan régi konfliktus utólagos kezelésére, ahol még elveszette emberek hollétéről nem tudunk. Az én saját hazámban, Spanyolországban is nyitott kérdések vannak ez ügyben, ahogy Ciprusban többször elmondtam egy véres polgárháborút vívtak nálunk a 1936-tól kezdve, és nem három ezer, hanem több százezer ember tűnt el. A szó szerint a föld felszínéről. De hazámban nem a megbékélés megközelítését alkalmazták, nem tesznek meg mindent azért, hogy az egyes közösségek a családok megkeresésére választ adjanak és feltárják, hogy hol lehetnek szeretteik földi maradványai. Egyéb iránt külön ki kell emelnem, hogy az Európai Unió ezt a munkát Ciprusban teljes egészében támogatja és költségvetési forrásokkal is ellátja. Persze van a kérdésnek egy felmaradó politikai dimenziója is, amelyet meg kell oldani, a nyár vége után kezdődő tárgyalások során. De hát ez egy más vetülete ennek a kérdésnek. De a mi megbizatásunk arra terjed ki, hogy a hiányzó, az elveszett személyek bizottságának munkáját felügyeljük, és azt hiszem, hogy munkánkat elvégeztük, mégpedig a legjobb tudásunk szerint ezt kijelenthetem. Mindezt elmondva, a következő napirendi pont taglalására térek ki rám. Ez egy költségvetési napirendi pont. Az Európai Unió 2019-es évi pénzügyi évre vonatkozó általános költségvetése összes szakasz a véleményt a vélemény előadója fogja bemutatni. Utána az árnyékjelentéstevők kapnak szót. Kriszogonosz kollega, az előadó, tessék parancsoljon, Kriszogonosz kollega. Köszönöm, elnök úr, kedves képviselőtársaim, az Európai Unió kritikai fázisban van az európai projekt kiterjesztése tekintetében. Nő a földközi tengeren migrációs nyomás, ezzel párhuzamosan csökken az alapvető jogok védelme, ezek komoly kihívást jelentenek az Európai Uniós tagállamai számára. Kooperatív megoldásokat kell találni azért, hogy hatékonyan megerősítsük az Európai Unió alapvető elveit és értékeit, tanúbizonyságot tegyünk szolidaritásunkról, és az EU-n belüli kohézió és igazságosság és szolidaritást erősítsük meg. A béke, a biztonság és az igazságosság zónája a bűnözés ellen ad védelmet, a korrupció ellen ad védelmet, és biztosítja a biztonságot, valamint az alapvető jogok érvényre jutását az EU-ban. Ennek eredményeképpen a pénzügyi források, amelyeket eh, az európai költségvetésből erre az időszakra, a következő eh, időszakra külön félretettek, eh, fontos szerepet játszik. A bizottság egy állandó mechanizmust vezet be a biztonsági és migrációs fellépések finanszírozására. Ennek fényében a kifizetési kötelezettségvállalások 7%-os növekedés a harmadik fejezetben, biztonság és állampolgári kérdések jó irányba tett lépés. 3,5 milliárd euróról 3,73 milliárdra 2019-ben az előző adat 2018-as. A kifizetési kötelezettségek, vállalások 10 milliárd eurót tettek ki 10, 2018-ban, és 11,38 milliárd eurót 2019-ben, és a, a valamint a globális Európa kifizetési és köt, kötelezettségvállalása is nőnek. A nem alokált marzs um, a négyes fejezetben, 2019-ben, valamint a több mint egy milliárd az itt lévő marzs valamint a más fejezetben lévő tartalékok és marzsok felhasználása az európai szomszédsági eszközben szintén pozitívan értékelendő. A migráció és bevándorlási alap költségvetése 400 millió euróval nő, és 137 milliós támogatást kap Görögország, hiszen 2019. január 1-től a humanitárius sürgőségi intézkedés véget ér. Ezt is üdvözöljük. 1,45 milliárd eurót irányoznak elő az EU költségvetésében. A Törökországban élő menedékkérők eszközének finanszírozására, és 600 milliót a szíriai válság humanitárius következményeinek kezelésére. Folyamatosan romlik az igaz, Törökországban az igazságügy függetlensége és az alapjogok érvényesítése, ezért az EU intézményeinek nyomon kell követni a fent említett pénzek felhasználását. Ennek figyelembevételével az előcsatlakozási támogatás 253 millióval való csökkentésem üdvözlendő, összevetve az eredeti stratégiaanyaggal. Az Európai Menedék és menedékkéremi támogatási hivatal növe, költségvetésének növelését támogatjuk – valamint az adminisztratív kiadások is 16%-kal nőnek, hiszen az Európai Adatvédelmi Tanács testület újabb feladatokat kap, hogy egy új témáról beszéljek, az adatvédelmi alaprendelet érvénybesítése alap, alapján és ennek következtében. Ugyanakkor ki kell emelnünk azt is, hogy a nagy léptékű IT rendszerek operatív működtetéséért felelős, vagy az EULISA, egyszerre mondva az EULISA költségvetése nem változik, és ezért az EULISA számára 2019-es év nagyon nagy kihívásokat rejt, hiszen nőtt a feladatkörük. Az EULISA 2019-ben további költségvetési forrásokat igényel annak érdekében, hogy ő mandátumából eredő feladatoknak meg tudjon felelni. A 4,49 millió euró az EPO, vagy az Európai Ügyészi Hivatal fele, támogatására üdvözlendő. Az új Európai Uniós ügyész gyorsan, határon átnyúló módon tud majd fellépni hosszadalmas igazságügyi együttműködési eljárás megkerülésével. Ehhez arra van szükség, hogy a szervezet bűnszervezetek ellen hatékonyan fel tudjunk lépni, akik minden évben megkerülik az európai vagy a nemzeti jogszabályokat. Mi több, az Európai Ügyész Hivatal felállításával mind a jobb bűnüldözést, mind a jobb visszanyerést biztosítani lehet. Ezért nagyon fontos kiemelni, hogy a Eurojust az egyedüli igazságügyi és igazságügyi együttműködési szervezet, amelynek költségvetését csökkentik, a Justice program kifizetési kötelezettségei jelentősen csökkentek. A jelenlegi bizottsági javaslat az Eurojust finanszírozásáról azért is aggasztó, mert a következő 7 éves pénzügyi tervre sem elegendő pénzeszközöt irány, pénzeszközt irányoznak elő a Eurojust számára. A 2018-as adatokhoz képest 15%-kal kevesebbet. Ebben a kontextusban ki kell emelni, hogy a politikai prioritások nőttek a biztonság és igazságügyi térségben, az EU-n belül egy sor biztonsági fenyegetés jelent meg az EU-ban az elmúlt években. Több terrorista támadást intéztek ellenünk, új szervezet bűnözői elkövetői formák és új ciberbűnözési formák jöttek létre. Mert bocsánat, kedves képviselőtársam, de jeleznem kell ön számára, hogy 5 perc múlva kezdődik a meghallgatás, és két képviselőtársunk még hozzá akar szólni, tehát hogy össze tudna foglalni, akkor nagyon hálásak volnánk. Hát akkor a következtetésekhez lapozok. Nem szabad elfelejteni, hogy a költségvetés megfelelő végrehajtása különösen a bel és igazság és polgári szabadságjogok területén hozzájárulhat ahhoz, hogy az európai projekt egységét erősítse meg, és megerősítse az EU alapjául szolgáló alapvető érvek, az emberi jogok védelme, a szolidaritás, az együttműködés és demokrácia elveinek érvényesítését. Köszönöm. Köszönöm szépen, hogy itt a végén felgyorsította az összegzést. Sozsovszki kollega, aki az egyik árnyék előadó, nyilvánvalóan szeretne hozzászólni. Köszönöm szépen, elnök úr. És mindenek előtt szeretnék köszönetet mondani az előadónak az elkészített anyagért. Mióta a parlamentben dolgozom, ez az első alkalom, hogy sikerült az árnyék előadókkal egy hatékony megbeszélést tartani a költségvetésről. Igazából ez a tiszteletlenség jele, hogy most került erre sor először, és ilyenre többet nem kerülhet sor. Alapvető fontosságú, hogy beszéljünk a költségvetésről. 2019-re vonatkozóan azonban a tervezett forrás növelés nem kielégítő. A több éves költségvetés során szinte küzdeni kell azért, hogy több pénzt kapjon a migrációs kérdéskör. A kérdés az, hogy a rendelkezésre álló forrásokat hogyan tudjuk a legjobban felhasználni úgy, hogy az előadó által említett kihívásokra minél jobb válaszokat tudjunk adni. 2019-re garanciákra van szükség a tekintetben, hogy az EU képes lesz a migráció területén teljesíteni a feladatait, hogy a különböző intézmények megkapják a munkáikhoz szükséges forrásokat. Az EASA, az Europol, az Eurojust támogatása rendben kell, hogy legyen. És örülök, hogy jövőre a menekült, egy a migráció, megkapja az ahhoz szükséges pénzeket, hogy hatékonyabban tudjanak dolgozni, kezelni a migrációs kérdéskört. Szeretnénk az illegális migráció terrorizmus ellen hatékonyabban küzdeni, ugyanúgy, mint minden határon átnyúló bűnözéssel szemben. Az Európai Unió biztonságát erősítenünk kell. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! A Libe véleményének másik árnyék előadója Ként üdvözlöm a rugalmasági mechanizmust, ami elősegíti majd, hogy hatékonyabban tudjunk reagálni. Ezt a Gonis úr jelentés tervezetében is említi ezt. Szeretném kihangsúlyozni, hogy véleményem szerint az EASO, az Európai Menekültügyi Támogató hivatal különösen nagy jelentőséget tulajdonítunk annak, hogy az EASO-ból egy teljes körülön működni képes EU-s ügynökség legyen. A másik oldalon az Európol, a jobb kezünk, operatív támogatást ad az emberkereskedők, embercsempészek, illegális migráció elleni küzdelemben. Amennyire tudom, sok Európol projektet azonban források hiány miatt nem sikerült befejezni vészszerű dolog, hogy, hogy 8 millió euróval akarják csökkenteni 2019-ben, 18-hoz képest az Európol költségvetését. Nyilvánvalóan egyre a bűncselekmények elleni küzdelem továbbra is rendkívül fontos. Az Eurojustnál is lesznek csökkentések és ennek a két ügynökségnek a vetését akarják csökkenteni, holott mind a kettőnek a tevékenysége prioritás, és a tevékenységük hatékonyságát kellene növelni. Azért mindig remélem lesz lehetőség arra, hogy két nagyon fontos operatív munkát végző ügynökség költségvetését ne csökkentsék. Köszönöm szépen mindenkinek a hozzászólásokat. Köszönöm az egész vitát, az eszmecserét, amit lefolytattunk ezzel a ponttal kapcsolatban. Nem volt éppen könnyű ez a kérdéskör, az Unió 2019-es pénzügyi évére vonatkozó vita. A módosítók benyújtásának határideje a vélemény, illetve a költségvetés tervezetre vonatkozó módosítók benyújtásának határideje, tehát július 19-e. Ez tehát a határidő, eddig lehet módosító indítványokat, javaslatokat benyújtani. Hogyha nincs ehhez több hozzászólás, akkor köszönöm szépen, és egészen pontosan tovább tudunk lépni a következő napi rendi pontra, ez pedig megint csak egy rendkívül fontos kérdéskör politikai töltettel a vízumok ügye. Én vagyok ennek a raportőre a Libel szakbizottságban, vízumkódex, miről is van szó? emlékeztetőül szolgál, amit most elmondok, hiszen már sokszor napirendre került ez a téma. A vízumpolitika, azután a Schengeni eh, térség eh, kulcsfontosságú elemei. Itt két nagy dossziéről van szó, az egyik a maga a vízumkódex, ez a bizottság egyik kezdem, saját kezdeményezése, négy évvel ezelőtt, a mostani ciklus kezdetekor azonban az ezzel kapcsolatos tárgyalásokat eh, leállították, és azután a vízumkódexsel kapcsolatos munkagyakorlatilag azóta szünettel. Van egy másik dolog is, egy saját kezdeményezési jelentés, ezt mi a Libe szakbizottság kérte. Ennek a tárgya humanitárius célú vízumok, ezt már eh, az Európai Parlament többsége régóta kéri, hogy teremtsünk egy eh, legális, jogszerű eh, utat, amin be lehet jutni az Európai Unióba, hogy így lehessen csökkenteni a sok tragédiát, amikor ilyen sokan veszik életüket a menekültválság következtében a földközi tengeren. A belső határokon ugye megszűntek az ellenőrzések ez az egész ügy háttere. 2008-ban a Schengeni vízumok kiadásának a körülményeivel kapcsolatban. Elindult a munka az úgynevezett vízumkódexsel kapcsolatban, de ez nem bizonyult hatékonynak, nem sikerült módosítani. Azután négy évvel ezelőtt, 2014-ben is ennek a témának vagyok én az előadója. Az Európai Bizottság eh, újra kezdti a munkát. A Libeszak bizottság konstruktívan azóta is eh, dolgozik ezen a eh, javaslaton, és nagyon sajnáljuk, hogy eddig nem sikerült a tanácsnak tovább lépnie. Nincs meg az akarat, hogy megszülessen a kompromisszum, amit az Európai Parlament folyamatosan kér. A vízumkódexet vitatjuk meg először, a meghallgatáson a második kérdéskör pedig majd a humanitárius célú vízummal foglalkozik. Miután a tanács képtelen, a kom, vagy nem akarja megkötni a kompromisszumot, mi azért továbbra is gondolkozunk, és alternatív megoldásokat próbálunk kidolgozni, hiszen a földközi tengerben a rengeteg eh, halál eset, ez a tragédia, ez ellen tennünk kell valamit, mindent meg kell eh, próbálni, hiszen eh, sok sokan vesztik életüket az Európai Unió ezen külső határain. Kezdjük el, tehát az első téma akkor a vízumkódex. Itt először én adok majd egy rövid bevezetőt, mint a téma előadója. Ezt követően meghallgatunk több előadást EU intézmények részéről, a tanács, illetve a bizottság részéről. A tanács képviseletében Karl August Luxot hallgatjuk meg először, az osztrák elnökség képviseletében, ugye a Vízum munkacsoport elnöke, üdvözöljük beszámol arról, hogy hol tart a munka a tanácsban. Őt követi majd Jolanda Gallego eh, Casilda Grau, a vízum eh, politikával és eh, okmánybiztonsággal foglalkozó Európai Bizottsági részleg vezetője. Utána majd a partnereinket is meghallgatjuk, de őket majd később mutatom be. Először rátérek az én lehetőleg rövid bevezetőmre. Nyilván itt elég sok dokumentum szemlélteti, támasztja alá azt a munkát, amit mi végeztünk az elmúlt négy évben. Ezeket próbálom meg összegezni. Először is. Kimondottan sajnálom, hogy a sok munka ellenére eredmény még nem született a megfelelő időpont jött el arra, hogy világosan egyetemben leszögezzük, nem csak, hogy sajnáljuk azt, ami történt, hanem a nagyon nagy agályunknak is hangot adunk. Nagyon sok időt emésztettek fel az erőfeszítések az elmúlt években, és mindez sehova nem vezetett. Az elgondolásunk az, hogy a bizottság a vízum könnyítéssel kapcsolatos gondolkodás kell, hogy folytassa, olcsóbbá, könnyebbé kell tenni, hogy legitim céllal vízumot kapva bele se lépni az Európai Unióba. De a lényeg az, hogy ez nem történt meg. Sőt, az ellenkezője történt. A vízum könnyítéssel kapcsolatos minden próbálkozás kudarcot vallott, félresöpörték ezeket, a, mert mindenütt csak a biztonsággal foglalkoznak, és az eredeti elgondolás, hogy a legitim célú, azaz a turisztikai, kereskedelmi, vagy gazdasági célú, vagy a e, hivatásból, gyakorlásából adódó belépésekre kiadott e, vízumokhoz való hozzájárulást meg kellett volna könnyíteni, de erről nem volt alapos e, vita. Mindig csak azt halljuk, hogy biztonság, biztonság, biztonság, a tanácsa folytatott minden vitában, csak ezt mondják, ez nem csak csak hogy sajnálatos, hanem borzasztó nagy csalódás számunkra. Szörnyű dolog az, hogy az eredeti céllal kapcsolatban semmi eredmény nem született, az az, hogy könnyítsük meg a vízumhoz jutást a legitim célú utazásoknál. Meg kell teremteni gyakorlati feltételeket a vízum kérelem benyújtásához. Itt meg kell hogy milyen dokumentumokat kell benyújtani a vízum kérelemmel együtt, és továbbra is nagyon fontos, hogy meghatározzuk, hogy több millióan, akik legitim célral érkeznek, beléphessenek az unió területére. A vízumkódex kapcsán. Nagyon gazdasági szempontból nagyon fontos ágazatok az idegenforgalom, a különböző iparágak és szakmai területek jelezték, hogy mennyire lenne fontos lenne számukra a vízumkönnyítést. És sok ország, így az én hazám is, aki nagy mértékben függ a turizmustól, például a Kanári-szigeteket említhetném, szintén jelezte ez, hogy mennyire fontosnak tartanák a vízum könnyítéseket. De mindig azt halljuk, hogy a migrációt kell megakadályozni, és a biztonság, biztonság a legfontosabb. A migrációval, a terrorizmus elleni küzdelemmel kapcsolatban is folyik a gondolkodás, aztán gyakran halljuk azt, hogy interoperabilitásra van szükség különböző adatbázisok között, de, de minden így szé, szétcsúszik, és csak a szavarodottságot látjuk, összekeveredik a terrorizmus elleni küzdelem és a migráció nehezítése, ugye megnézzük, a mizet jót azzal még e, nem tettünk semmit a terrorizmus elleni küzdelem e, terén, ugye? A, de a fő legnagyobb gondolat még mindig az, hogy a vízumpolitikát e, új vágányokra kell helyezni. A gazdasági megfontolások összekapcsolódnak a migrációval kapcsolatos tagállami aggályokkal, és ennek következtében e, felerősödött, e, nagyobb hangsúlyt kapott a visszafogadási e, politika. A vízumkódex eredeti cél, céljával ellentétben most egyfajta ugye, standardizált vízumkiadási eljárás kellett volna eredetileg kialakítani, de helyett a jelenlegi politikai kontextusban a, csak a migráció kerül kihangsúlyozásra, és ez háttérbe szorítja a korábbi vízumpolitikai elképzeléseket. Nincs semmi, ami azt támasztana alá, hogy a vízumpolitikával hogyan lehetne ténylegesen befolyásolni, vagy elérni azt, hogy harmadik országok együtt jobban együttműködjenek például a visszafogadással kapcsolatban. Azután itt van még egy kérdés, hogy a harmadik országok a jobb jogalkotási irány mutatásokat mennyiben tartják be, vagy nem tartják be. Következő hónapokra ki kell dolgozni egy megfelelő eljárást. Mi továbbra is elkötelezettek vagyunk a tekintetben, hogy további erőfeszítéseket kell tenni, és még az Európai Parlament mostani jogalkotási ciklusában le kell zárni ezen a területen a munkát. Az osztrák elnökség képviselőjének mindjárt megadom a szót. Ahogyan tegnap is mondtam az osztrák eh, miniszternek, az igazságügyminiszternek, eh, ez az utolsó olyan soros elnökség, az osztrák, amely teljesen kitölthet egy teljes elnökségi ciklust. A következő év 2019 első fél évében az elnökség, hát mondjuk ki ezt nyíltan, egyrészt Egyrészt az MFF-re fog koncentrálni, a több éves pénzügyi keretre, másodszorban pedig ez már nem lesz egy teljes hat hónapos jogalkotási ciklus, hiszen felgyorsul majd minden, jönnek a választások 2019 május végén, és ez azt jelenti majd, gyakorlatilag, hogy hát minden képviselős ilyet haza a választókörzetébe, és a politikai és választási kérdésekre fog koncentrálni. Ez is persze a munkánk része. Számunkra ez most egy nagyon hasznos időszak, hogy valami eredményt érjünk el, mint jogalkotók, hiszen ezért választottak meg minket az Európai Parlament, elsősorban egy jogalkotási szerv. Kérem tehát az osztrák elnökséget, ne feledkezzenek meg arról, hogy utolsó lehetőség arra, hogy eredményekre jussunk, hogy megszülessenek a kompromisszumok ezzel a e, joganyaggal kapcsolatban e, az év vége előtt, és kikerüljünk abból a csapdából, amelyben be négy évvel ezelőtt kerültünk bele. A jelenlegi a vízumkódexel kapcsolat kapcsolatos vitában. Először megadom a szót az osztrák elnökség képviselőjének, a vízum munkacsoport elnökének, Karl August Lux úrnak. Parancsoljon öné a szó. Igen, tisztelt előadó úr, hölgyeim és uraim! Átvettük azt a dossziét, ahogyan a jelentéstevő úr is már elmondta, amely már elég régóta, amivel elég régóta foglalkozik az EU. Az osztrák elnökségnek az a célja, hogy a vízum kódexel kapcsolatos munkát folytassa az osztrák elnökség alatt. Tisztában vagyunk azzal, hogy nincs túl sok időnk erre, és röviddel a mi elnökségünk után lassan, hát ugye le is zárul ez a ciklus. Idén március 14-én nyújtotta be az Európai Bizottság az új javaslatát. A tanácsban már meg tudtuk vitatni többször ezt az anyagot, közös álláspontban is meg tudtunk egyezni, és ebb nek alapján kaptam meg én a felhatalmazást, a mandátumot arra, hogy önökkel tárgyalhassak. Ez a mandátum szorosan kapcsolódik az Európai Bizottság javaslatához, amely szerintünk kiegyensúlyozott, és amelynek az a célja, hogy egy nyitott eh, kont kontinenst hozzunk létre harmadik országbeliek számára, ahova lehetőleg nagyon eh, könnyű utazni amikor ön az előadó azt mondja, hogy itt elsősorban turistákról van szó, akkor én ezzel teljesen egyetértek. Az én hazám eh, számára is nagyon-nagyon fontos az idegenforgalom, és éppen ezért sok más tagállammal együtt egyébként nagy érdeklődés, és nagy érdekünk az is, hogy az idegen forgalom, és persze más utazási célok szempontjából is jó legyen a helyzet. De persze másrészt a biztonsági sztenderdeket is be kell tartanunk a polgárok számára. Ez a mostani javaslat tartalmaz olyan intézkedéseket, amelyek majd lehetővé teszik, hogy a jövőben könnyebben lehessen többszörű beutazásra jogosító vízumhoz jutni. Az utasoknak, az embereknek szeretnénk lehetővé tenni, hogyha már korábban is rendelkeztek vízummal, akkor a jövőben automatikusan hosszabb tartózkodású, öt évig érvényes vízumokat kaphassanak és ez egy nagyon fontos eszköz, amelyel elő tudjuk segíteni a turizmust is, illetve az üzleti kapcsolatokat is megkönnyítjük. A másik az elektronikus kérelem benyújtása, a másik fontos kérdés. Itt a, egy offenzívát indítottunk a digitalizáció érdekében, persze a tagállamoknak ezt kell e, akarni, e, még könnyebben be tudják majd jutni, e, nyújtani a kérelmezők a vízum kérelmüket elektronikus úton, papír nélkül, anélkül, hogy utazniuk kelljen a kérelem benyújtásához és azok is, akik nagy távolságból kellene, hogy utazzanak, így sokkal könnyebben tudják benyújtani elektronikusan a vízumkérelmet. Még egy fontos kérdés a vízumért fizetett díj megemelés, megemelése. 2006-ban eh, lett ez megállapítva, és hát időközben most ugye megszületett az a javaslat, hogy 60 euróról 80 euróra nőjön a vízum díja. Hát alapvetően ez az infláció, az infláció egyébként is felemészti ezt a kis pluszt, hiszen 2006 óta nem volt vízumdíj emelés. De nagyon fontos számunkra, hogy a bevételeket úgy alakítsuk, hogy elég személyzet legyen, akik a vízum kérelmekkel foglalkoznak, és hogy minél kényelmesebbek, jobb körül, minél jobb körülmények között bonyolódjon az egész vízum, vízumok megadása. A vízumpolitika központi eleme a harmadik országokhoz fűződő kapcsolatainknak, és segíthet más területeken is, mint a terrorizmus elleni küzdelem, vagy a visszatérés, vagy a jó kormányzás, a good governance. Ebben nincs semmi új dolog. Már évek óta kötöttünk úgynevezett vízumkönnyítési megállapodásokat EU-n kívüli országokkal, amelyek mindegyike tartalmaz olyan kitételeket is, melyek szerint ezek az országok hajlandók a saját állampolgáikat visszafogadni a visszatérítések keretében. Tehát ezzel azt akarjuk most csak végrehajtani, amit sok harmadik országgal megkötött megállapodások alapján már egyébként is megteszünk. Egy bizonyíték arra, hogy ez tényleg működik, eh, volt Banglades eh, példája. Nagyon komoly problémák voltak bangladesi állampolgárok eh, visszaküldésével. Aztán az úgynevezett Koreper Toolbox keretében a tagállamok egy ilyen úgynevezett vízum leverage-et dolgoztak ki, egy ilyen vízumokhoz kapcsoló vízum és a visszafogadás összekapcsolását. Ez, ezzel nem az a cél, hogy azonnal azt lehessen mondani, hogy most mindenkinek vízumra van szüksége, nem ez egy nagyon erősen lépcsőzetesen kialakított rendszer. Először a diplomaták és a szolgálati útlevelek tulajdonosai kapják meg a vízumot. De hossz, hosszabb távon itt is tervezzük a vízumdíjak megemelését, és az új vízumkódex bizonyos elemei megkönnyítik majd a tagállamok számára, hogy ilyen esetekben a többszörös beutazásra jogosító vízumokat egyszerűsített módon és a nagyobb ráfordítások nélkül tudják majd kiadni. Hát évek óta ez már nagyon jól működik, és Banglades példája azt mutatja, hogy ez a vízum leverage rendszer nagyon pozitív és jó eredményeket hozott. A másik lehetőség az, hogy a konzulátusok vagy a nevezett kihelyezett munkavégzés is segíthet a helyzeten, egyszerű ellenőrzéssel, biztosítva azt, hogy ezek a külső szerződéses szervezetek, amelyek átveszik a vízum kérelmek kiadását, megfelelő ellenőrzés alatt jól tudjanak dolgozni. Schengen. A Schengen ugye, ahogy mondani szoktuk, egy sikertörténet. A Schengeni államok egymást is tudják képviselni kül, külképviseleteken, Ausztriának 65 saját konzulátussal rendelkező vízumkiadó képviselete van, de az összes EU-s tagállam hasonló létesítményével egy olyan kis ország, mint Ausztria, és 300 helyen E, tudja biztosítani azt, hogy ott vízumot lehessen e, benyújtani Ausztriának. A jövőben ezt e, tovább, szeret, tovább szeretnénk még fejleszteni, vagy kiépíteni, és arra biztatjuk a tagállamokat is, hogy ezeket a hálózatokat fonják szorosabbra, de azt problematikusnak tekintenénk, hogyha ez egyfajta kötelezettség lenne, mi ezt egy lehetőségnek képzeljük el. A Fidzsi-szigetek például egy nagyon jó példa, ahol e, egy tagállam vállalta az összes többi tagállamnak a képviseletét, és e, amikor ez e, az ország bezárta a konzulátust, akkor még rosszabb helyzet keletkezett, még a korábbinál is rosszabb lett a helyzet. Ezért egy ilyen e, kis országok, különösen a kis országok kell, hogy együttműködjenek, e, és e, persze ehhez embereket kell odaküldeni, épületre van szükség, infrastruktúrára. Ahogyan Fiji szigeten említett példa is mutatja, problémák akkor keletkeznek, hogyha az eljárásokat nem tudjuk lebonyolítani. Még egyszer a bizottsági javaslatról azt tudom mondani, hogy nagyon kiegyensúlyozott a tanács, nagy mértékben elfogadta azt, amit a bizottság javasolt. Hát természetesen itt is vannak véleménykülönbségek, eltérő álláspontok, de mindenképpen megvan az akarat, hogy azzal a céllal, hogy minél hamarabb ezt a dossziét le lehessen zárni. Mindenki kompromisszum készségről tesz tanúbizonyságot, és így való, meg lesz a siker az intézményközi tárgyalásokkal, a parlamenttel és a bizottsággal tárgyalva szeretnénk, mint mondtam, még az osztrák elnökség vége előtt pontot tenni a dolog végére. A tanács és a bizottság részéről megvan az akarat, és már örülünk előre, hogy önökkel is nyilván nagyon konstruktívan tudunk majd együtt működni. Köszönöm a figyelmüket, és várom az eszmecserét. Köszönöm szépen, Lux úr. Mi is várjuk ezt a nagyon érdekes találkozássorozatot de ez lehetővé teszi az elő, előre haladást, és lehetővé teszi azt, hogy hogy adoptáljuk, aktualizáljuk a dossziét. Most pedig a bizottság kérésére Jolanda Gallego. Jó napot kívánok! Köszönöm szépen, hogy a bizottságot is meghívták erre a meghallgatásra. Már ahogy elhangzott, a bizottság javasolata az, hogy azért módosítaná az irányelvet, hogy javítson a helyzeten a javaslat számos hasznos elemet tartalmaz, a 2014-es irányelvhez viszonyítva sokkal inkább rugalmassá teszi az eljárást a kérelmezők számára, a könnyítés is az egyik célja a bizottságnak annak érdekében, például, hogy a kérelmezők korán benyújthassák a kérelmeiket. Három hónap volt régebben, most ez hat hónap lenne például, hogyha szakmai okok miatt jönnének az Unióba. Azt javasolja a bizottság, hogy maximum 10 nap legyen a vízum kiadásnak a az időtartama, jobban lehet az alkalmazást így most ö, lehetővé tenni, új lehetőségeket is tartalmaz a szabály, megfelelő pénzügyi forrásokra van szükség a vízum kérelmező számára, harmonizált szabályokra van szükség a vízum kérelmek terén, és a vízumpolitikának szerepet kell játszania az európai visszaküldési politikában is. Az egyszerűsítés mindenképpen fontos, az átláthatóság a Visa kódexnek. Ami a pénzügyi forrásokat illeti, azt javasoljuk, hogy a költségeket növeljük, me, növeljük 2006-hoz kap, 2006-hoz viszonyítva, itt 80 euróról van szó, attól függően, hogy honnan jön a kérelmező. Jó szolgáltatásokat szeretnénk nyújtani a kérelmezők számára. Figyelembe vesztük azt is, hogy a legtöbb utazó számára az utazás mindenképpen költséges, és fontos, hogy eljussanak az Unióba. Ezzel egy időben fontos az is, hogy öt évig legyen érvényes a több céllal kiadott vízum. Fontos az, hogy megfelelő módon használják a kiadott vízumokat, a konzulátusokon a kérelmezők számára fontos az, hogy a költségeket kompenzálják számukra spontán utazásokra is gondolunk, a többszöri belépést lehetővé teszi vízumok számában, a vízumpolitikánk hozzájárul az együttműködéshez harmadik országokkal is, például, hogyha menekülteket vagy migránsokat visszaküldenek hatékony politikára van szükség a vízumkódex területén is, a menekültek kezelésének terén, a határok kezelésével kapcsolatosan. Ami a bizottság javaslatát illeti, sokkal több olyan lehetőségre van, olyan feltételre van szükség, amelyek biztosítják az átlátható mechanizmusokat, figyelembe véve azokat az országokat is, amelyek nem ö, ö, működnek együtt. Ez új megközelítést jelent a különböző utazási lehetőségekre is a kérelmezők számára. A bizottság mindenképpen hatékonyabbá akarja tenni a vízum kiadásokat a bizottság azt javasolta, hogy egy, egyszerűsítsünk bizonyos rendelkezéseken a határellenőrzések terén is. Mindez lehetővé teszi azt, hogy sokkal biztonságosabb körülmények között tudjanak a, akár a turisták az Európai Unióba belépni. Folytatódik a folytatódnak a tárgyalások a parlamenttel. Szándékunk az, hogy a javaslatot még ebben a mandátumban elfogadjuk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen Gallego asszonynak, köszönöm szépen a bizottság részéről. Most vannak olyan partnerek is, akik érdekeltek a témában. Van egy listánk, a felszólalók listája. Macsádó asszony ül a jobb oldalamon. Macsádó asszony az Otterekt szervezetet képviseli, ezek szállodák, éttermek és európai kávéházak. Macsádó asszony, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr. Jó napot kívánok! Tisztelt kollégák, tisztelt képviselők az Európai Parlamentben, nagy öröm, hogy itt lehetek ezen a meghallgatáson. Én az egyik európai szervezet nevében vagyok itt, ez a NET, az idegenforgalmi hálózatokat képviseli ez a szervezet. 27 millió foglalkoztatottunk van Európában, azonban az is tény, hogy Európa a piaci részvétel terén eh, egyre inkább vesztes. 2015-ben, 2016-ban a terrorista eh, támadások miatt csökkent a turisták száma, azonban már eh, a múlt évben 8%-kal több turista érkezett Európába. Éppen ezért fontos a Visa Codex felülvizsgálata, hogy javuljon a helyzet, és több turista érkezhessen az, új, az Európai Unióban 2014-ben más volt a helyzet, összehasonlítva a mai helyzettel. Ne felejtsük el azonban az sem, hogy a 2014-es hatástanulmány rámutatott arra, hogy ö, több 1 millió 300 ezer munkahelyjel többet lehetne biztosítani, hogyha a vízumkódex, a vízumkönnyítések adva lennének. Ami a Schengeni vízumszabályokat illeti, itt is voltak meghallgatások, konzultációk, és azt válaszolták sokan, hogy a Schengeni szabályok miatt sokan nem akarnak az Unióba bejönni, belépni. Éppen ezért az összes minős biztonsági intézkedésnek meg kell felelni, a határellenőrzéseknek, ami a Visa Kódex felülvizsgálatát illeti, minden administratív folyamatot támogattunk. Nagyon fontos az, hogy a kérelmezők 10 nap alatt megkaphassák a vízumot 15 helyet, hogy már 6 hónappal előtte kér, kérvényezhessék a vízumot 3 hónap helyett, mint régebben nem kell kötelezni a kérelmezőket, hogy a konzulátussal bemenjenek. A, ez a tíznapos időszak is lehetővé teszi a könnyítést a külső határokon is lehet vízumot kérvényezni, természetesen minden biztonsági intézkedés figyelembe véve. Azonban vannak aggodalmaink is, például a többször belépésre jogosulandó vízumokat. Ugye itt a bizottságnak van egy javaslata amely elég nehezen érez, érthető azok számára, akik utazni szeretnének, már akár az első kritériumot illetően. Mi azt szeretnénk javasolni, hogy olyan utasok kapjanak ilyen többszöri belépésű vízumot, akik két év során legalább kétszer belépnek. Aztán mindenképpen harmonizálni kell valahogy a okmányokat. Például a szállodák számára vannak olyan esetek, amikor a, nem jelennek meg az utasok, vagy lemondják a szállodafoglalásaikat, és ez igen, ez problémát jelent a szállodafoglalások szempontjából is, és mindez csatlakoztatható, köthető a vízum megadásához. Például valaki kérelmezi a vízumot, nem kapja meg, de közben már lefoglalta a szállodai szobáját, és akkor így a, a, az egésznek nincs kimenetele. Éppen ezért fontos az, hogy a szobafoglalásokkal is foglalkozzanak. Ez a 41B cikkely foglalkozik ezzel a témával, és a, a bekezdés. A vízum költségekkel kapcsolatosan is vannak aggodalmaink, amikor például egy család érkezik, akkor ez számukra elég költséges, az administratív költségeket is fedezni kell, úgy gondoljuk, hogy mindez elég rövid, táv, rövid szemlélet, ha harmadik országból jönnek turisták az EU-ba, akkor nagyon sokat költhetnek, és ami igazából aggaszt bennünket, hogy, hogy a Mindaz, ami a vízum kérelmhez kapcsolódik, a úgynevezett támogató okmányok, például az orvosi szolgáltatás, a biometrikus adatok összegyűjtése, vannak olyan terh, ezek mind terhet jelentenek a turisták számára. Sok esetben nagyon sok időbe telik mindent beszerezni most vagy ne legyen növekedés a vízumköltségekben, vagy pedig a támogató költségeket mindenképpen csökkenteni kell. Vagy például a vízumkérelmet egy EU-s konzulátuson megkaphassanak az utazók. Ez is egy megoldás lehet, hogyha ezt így akarják. Végül pedig szeretném elmondani azt, hogy a vízum kérelmezési folyamat digitalizálása is alapvető, ez nagyon fontos. A vízum kérelmezés még mindig papír alapú a legtöbb esetben, a rendszerek interoperabilitását kell biztosítani, ezen már dolgozunk, természetesen itt figyelembe kell venni az áfát is, ahogy már említettük, hogyha az utazók akarják, akkor az számukra biztosítani kell az, hogy konzulátusokon is kérelmezhessék a vízumokat, annak, mindezt annak érdekében, hogy ne bátortalanítsuk el az utazókat, hogy az EU-ba jöjjenek. Köszönöm szépen! A turisztikai ágazatot hallottuk most vannak ugye elvárások, hogyan lehet könnyíteni a helyzeten, hogyan lehet egyszerűsíteni az administratív folyamatokon, hogyan lehet az Európai Unióba legálisan belépni, akármilyen okból. Most pedig a külső érdekpartnerek következnek. Most Dix úr következik a Globál részéről. Köszönöm szépen. szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlamentnek, hogy a VFS Globál nevében elmondhatom a véleményemet. Részét képezzük a, svi, a svájci és a svéd szolgálatoknak. Nagy, tudjuk azt, hogy a szolgáltatások az utóbbi időben változtak. 59 kormány a nak dolgozunk, 139 országban, 2630 vízunkérelmező központtal nagyon nagy a piaci részvételünk, tehát az VFS Globálnak számos vállalat is nagyon aktív módon közreműködik velünk. Szolgáljuk a kormányokat, és ez számunkra nagyon fontos. Nagyon sok esetben félreértik azt, hogy, hogy, hogy hogyan lehet foglalkozni a vízum kiadásokkal és kérelmezésekkel. Mindenképpen fontos az, hogy az outsourcing biztosítva legyen, tehát itt a kihelyezésekről van szó, és számos javaslatunk van azzal kapcsolatosan, hogy az outsourcing vállalatok hogyan tudják jobbá tenni a szolgálataikat, szolgáltatásaikat. Most mit is jelent ez a vízum outsourcing, vagy kihelyezés? A vízum outsourcing nem azt jelenti, hogy magánvállalatoknak adjuk át a, ezt a feladatot. A, az, aki a szolgáltatást nyújtja, annak semmiféle lehetősége nincs döntést hozni a vízum kérelmekkel kapcsolatosan a vízum kérelmezők sok esetben elküldték a kérelmüket a konszulátusra, aztán az tanulmányozta a kérelmet. Most vannak vízumkérelmező központok. Ezeket a központokat kormányok ellenőrzik. A kredibilitás nagyon fontos számunkra, a bizalom fontos, amelyet felépítettünk az évek során a kormányokkal. Az Európai Unió belül nagyon jelentős, komoly normáink vannak. Na most, ami az outsourcingot, a kihelyezést illeti, ez elég nagy kívást jelent a kormányok számára is, sok esetben figyelembe kell venni ugye a biztonsági intézkedéseket, ezek költségesek a kormányok számára, és sok esetben a kormányok költségvetési korlátozásokkal találják magukat szembe. A külső szolgálat nyújtók sok esetben szolgálati díjakat szolgáltatási díjakat kérnek, például elég költséges díjakat annak érdekében, hogy megszerezzék a vizumokat. Fontos az, hogy meglegyen a megfelelő személyzet a szolgáltatások elvégzésére. Sok esetben a konzulátusok ezt nem tudják ellátni, és a szolgáltatás nyújtók meg tudják ezt tenni helyettük. Látjuk azt sok esetben, hogy milyen hosszú sorok állnak a konszulátusok előtt, akár éjszakában nyúlóan. És semmiféle túlköltség, tehát semmi, semmiféle pótdíjat nem fizethetnek meg a konzulátusok sok esetben látjuk azt, hogy a kérelmezőknek még fizetniük is kell a konzulátusok környékén, hogyha ott állnak hosszú sorokban. A konzulátusok munkáját tudjuk megkönnyíteni azzal, hogy külső szolgáltatásokat nyújtunk, és azt is látjuk, hogy sok esetben nagyon sok a konszulátusokon a kérelmezés, és ezzel elnyújtják a vízumkiadási időt is. Tehát ez egy olyan folyamat, amely lehetővé teszi a munkátnak a javítását. Én Indiában dolgoztam, és nagyon jó munkát végeztünk az otani központban, a vízumkérelmezők számára biztosítottuk az administratív terhek csökkentését, nem kellett sok esetben eljönniük egy másik városból, szállodai költségeket fizetniük, és így tovább. A vízumkérelmezők eljöttek hozzánk, sokkal több lehetőségük volt, és rugalmasabb volt számukra a vízumkérelem a mi szolgálatunkon keresztül. Most pedig az legutolsó pontom következik. Fontos az, hogy a szolgáltatások javítása folyamatos legyen a kérelmezők számára, flexibilis, rugalmas jogi keretek között kell a szolgáltatások minőségét javítani. Fontos az, hogy vélemezzük a vízumkérelmezőket, a kormányokat, és a külső szolgáltató nyújtót meg kell felelni az új technológiáknak, az új szükséglet érintetteknek, a Schengenhoz tartozó tagállamoknak számára szintén fontosak ezek az előnyök. A vízumkódexet akkor fogadták el, amikor az outsourcing elkezdődött a Schengeni tagállamok részéről, és ez lehetővé tette a kívásoknak való megfelelést az Európai Bizottság új javaslatokat tett a vízumkodexet illetően. Mi úgy gondoljuk, hogy további javítást sokat lehet elérni a szövegen, a bizottság szövegének, szövegében. Például egy módosítást javasoltak olyan vízum kérelmező központok számára, amelyek nem a Schengenhez tartozó országokban találhatók, és ez lehetővé teszi azt, hogy jobb legyen a, jobbak legyenek a feltételek, a biometrikus területen, a határokon, aztán itt elsősorban olyan nem csak országokra, hanem városokra gondolunk, ahol például egy országnak nincs konzulátusa. És ez természetesen kapcsolódik a határokkal kapcsolatos kérdésekhez is. Jó lenne egy olyan rendelkezés is, amely lefixálja a vízum költségeket még mielőtt a, a héja vagy az áfa a költségekhez adódik. A kérelmezők természetesen örömmel kérelmeznek viszont akkor, hogyha a szolgáltatások csökkent költségűek, de hatékonyak, és ez lehetővé teszi, hogy több turista jöjjön az Unióba. Tehát a szolgáltatások minősége a külső szolgáltatásnyújtók részéről fontos. A, a vízunkódex tízes mellékletében e, találjuk a főbb szabályokat a minőségre vonatkozóan. A VFS Globál szervezet szívesen dolgozik az Európai Parlamenttel is én biztosíthatom önöket arról, hogy a VFS Globál biztosítja a megfelelő szolgáltatásokat a kormányok és a vízumkérelmezők számára a VFS Globál a továbbiakban is biztosítani kívánja a magas szintű minőséget, hogy megfeleljen a kormányok és a vízumkérelmezők kéréseinek, követelményeinek egy digitális környezetben. Köszönöm. Köszönöm. Köszönjük, tovább lépünk, a következő előadónak adjuk meg a szót. Tim Springetnek, aki az Európai Hajó Tulajdonosok Szövetségének képviselői parancsoljon, Springet úr. Köszönöm szépen, előadó úr. Nagyon köszönöm a lehetőséget, hogy itt felszólalhatok az Európai Hajó Tulajdonosok Szövetségének nevében. Én az Európai Közösségi Hajó Tulajdonosok Közösségének Szociális Bizottsági tag, Bizottságát vezetem, amely a hajók legénységével kapcsolatos kérdéseket foglalkozik az Európai Közlekedési Munkavállalók Szakszervezetével, is kapcsolatban állunk, illetve ezt is képviselem, és ilyen módon tehát a munkáltatók és a szociális partnerek közös véleményét tudom képviselni. E két szervezet a Nemzetközi Hajózási Kamarával és a Nemzetközi Közlekedési Munkavállalók Szakszervezetével ilyen módon az egész világon képviseli a hajótulajdonosok és a hajózó legényzet érdekeit, és ezért közös választ adtunk a bizottság március 14-i megkeresésére, illetve megkeresésre adtuk a választ. A világ látható kereskedelmének 90%-át hajók bonyolítják le, és kikötőkön keresztül zajlik ez. Az EU kikötői a világ legnagyobb forgalmú kikötői, sok ezer um, matróz és hajózó e, személy lép partra, és ez elengedhetetlen a jólétükhöz. Elkülönbözt, elválaszthatatlan az összekapcsolódása a hajózó személyzet mozgásának és a világkereskedelemnek. A szabálytalan migráció tekintetében azt mondhatjuk, hogy a hajózó személyzet tekintetében a kockázati profil nagyon alacsony a legtöbb hajózó személyzet Trump trénekkel um, dolgozik, rövid uh, határidővel hívják őket uh, a kikötőkbe. Ez azt jelenti, hogy nagyon rövid időn belül kell megszervezni az indulást. Ilyen módon tehát arra van szükségük, hogy nagyon rövid időszak alatt a vízumokat megkérdevényezhessék és meg is kapják. Hosszú idő óta harmadik államok matrózai nagyon nehéz, ne, nagy nehézségekbe ütköznek, hogy megkapják a vízumot, hogy beléphessenek, újra beléphessenek, vagy átutazhassanak a Schengeni térségen eljárás jogi nehézségekbe ütköznek, és a szabályokat más-más módon értelmezik. A vízumkódex áttekintésére vonatkozó javaslat lehetőséget kínál arra, hogy a tengeri foglalkoztatás speciális voltára kitekintsünk, és biztosítsuk a tengeren dolgozó emberek, matrózok, hajózó személyzet hozzájárulását a közös jóléthez biztosítani kell, hogy egyetlen e, ilyen tengeri munkavállaló se e, akadjon meg a rendszerem a vízum kódex 9-es cikke 9 hónapra határozza meg az alkalmazási időszakot, ugyanakkor elismeri a tengeren dolgozó emberek speciális munkakörülményeit. Ezt üdvözöljük. Üdvözöljük azt a módosítást is, melyet a vízumkózek 23. cikkéhez intéznek, ez pedig a 15 napról 10 napra csökkenteni a vízumkérelem feldolgozási idejét, ez könnyebbé tenné, hogy a matrózok, kapitányok gyorsabban felszálljanak a hajóra. A legfontosabb kérdés a hajózó személyzet tekintetében a több belépésre lehetőséget kínáló vízumok nagykövetségek általi kiállításának lehetősége. Az egyszeri belépés utazási vízum megakadályozza, hogy csatlakozzanak az ilyen hajó személyzetéhez, amely a Schengeni zónába jön. A 9-es <coughs> preambulum bekezdés megerősíti, hogy a, ilyen, hogy a parlamenti képviselők támogatják ezt a lehetőséget. A 2009-es vízumkódex azt mondja, hogy az MEV-ket kiállítják, tehát a többszörű belépési vízumokat kiállítják, azonban itt viszont a bizottság eltérési jogkörre rendelkezik, és ez mérlegelési jogkörre rendelkezik, ez pedig aggaszt bennünket. A 24. cikk 2a bekezdésem pedig egy kaszkád rendszert vezet be, az emévék eh, rászorultság vagy eh, jogosultsága megállapítása érdekében. Például az elmúlt két éves időszakban három vizemot, hogyha felhasználtak, akkor nem kérvényezhetnek egy újabbat. Egy olyan öm, ehm, matróz, aki három, nyolc hónapot eh, van a tengeren, és négy hónap utazási időszakkal rendelkezik, legjobb esetben is csak két vízumot tud egy két éves időszakban megkapni. Ilyen módon Mizmecsádó kollégával össze egyetértésben a 2A paragrafust kérjük, hogy módosítsuk, hogy a két év két vízumos időszakra változtassák a kaszkád időszak elő, előírásait. A 24. bekezdés 2C pontja azt mondja, hogy emi víz may be Ezeket a többszörű belépési vízumokat kiállíthatják. Nos, a tengerészekre vonatkozó speciális utalás eltűnt a szövegből. Nem látjuk, hogy miért történt ez. Nem tudjuk, hogy miért korlátozzák a tengerészek jogát, miért helyettesítik a kötelező érvényű shell szócskát a megengedő mély szócskával, azt tartanánk fontosnak, hogy a 2C bekezdésben a Shell kötelező szabályozást jelentő szócskát alkalmazzák. A tengerészek öm, jogára, jogáról szól a javaslat magyarázó része, és ennek szellemében logikus, hogy a shell szót bemeljük a szövegbe. A kötelező többszörű belépést biztosító vízumok előrejelözhetőbbé tennék a tengerészek életét, és biztosítanak, hogy beléphessenek a Schengeni zónába. Hogyha a tagállamok azonban jelenleg a határon nagyon kevés vízumot állítanak ki. Elképzelhető, hogy ilyen módon tehát a tengerészek nem léphetnek ki a hajóról, és ez komoly stresszt jelent számukra, hiszen korlátozza a megérkezésüket, vagy pedig a repatriációjukat. És ez dezruptív a munkáltatóik számára is. Nagyon fontos tehát, hogy a vízumok rendelkezésre álljanak a tengerészek számára a Schengeni határok elérésekor, az MEV-k megteremtése csökkenteni az adminisztratív terheket mind a határőrök számára, mind az üzemeltetők, mind a tengerészek számára. Csalódottak vagyunk, hogy a kér bekért dokumentumok listáját a 14-es cikk nem kimerítőlőleges jellege taxatívan írja elő. Nagyon sok olyan tengerész van, akik más-más helyen nyújtják be a vízumkérelmüket, és a bekért információval kapcsolatos, bekért dokumentumokkal kapcsolatos információban lévő inkonzisztencia megakadályozza az eljárást és lassítja azt. Tisztázni kell ezt az eljárást. Aggaszt bennünket az is, hogy akaratuk ellenére az M.E.V. kiállítása ö, tekintetében a származási ország visszafogadási hajlandóságától teszik függővé vízem kiállítását. Ezzel igazságtalanul járunk el, hiszen differenciálni kéne, vagy minden állampolgár ugyanazt a jogot kellene biztosítani, vagy differenciálni kellene közöttük. Fontos, hogy felismerjék, hogy a tengerészek munkaviszonyukhoz utaznak, utazniuk kell, ugyanakkor nagyon alacsony kockázati profilt képviselnek. Azt szeretnénk, hogy a 25A cikkben ez megjelenjen, ez a szempont. Végezetül pedig üdvözöljük azt a tényt, hogy a tengerészek a Schengeni határokon is kérvényezhetik a vízumokat. Tudjuk, hogy a bizottság a 36. cikk 2A bekezdésében arra teszi javaslatot, hogy a kódex 9-es mellékletét visszavonják, és ilyen módon végrehajtó jogi aktussal frissítsék a mellékletben foglaltakat. Azt kérjük, vonjanak be e végrehajtási jogi aktusok kidolgozásába, hogy mind az iparág, mind a tengerészek érdekeit érvényre tudjuk jutni. A tengerészek kulcs szerepet játszanak a globális kereskedelem fenntartásában, és nem szabad, hogy függővé váljon mindez a nemzetiségüktől, és nem kell, hogy olyan kényszereket írjunk elő rájuk, amelyeknek nem tudnak eleget tenni. Köszönöm szépen. Köszönöm, Springet úr. Köszönjük szépen. hogy feltárta előttünk az ágazata felvetéseit. Most pedig Eduardo Di Filippo professzornak adjuk meg a szót. Benvenuto, üdvözöljük itt a körünkben az a tudományos szempontokat fogja megjeleníteni Pízai Egyetem nemzetközi jogi professzora számunkra betekintést ad, tehát abba, hogy milyen kiskapuk vannak, illetve hogy mennyire működik, vagy nem működik a jelenlegi mai vízumkódex. Di Filippo úr, önél szó. Köszönöm szépen, meg szeretném köszönni a Lébe Szakbizottságnak ezt a meghívást, köszönöm a jelentéstevőnek és a titkárságnak. Tíz másodpercet az időmből arra szeretnék fordítani, hogy a tolmácsokkal való szolidaritásomról biztosítsam önöket, ez egy komoly szakma, és azt kívánom, hogy a nyitott kérdéseket mi hamarabb meg tudják oldani. <laughs> okay, I, I prepare a brief outline. Uh... Egy rövid um, tervezetet is elkészítettem. Először is el szeretném mutatni, hogy um, melyek az észrevételeim, főbb észrevételei, aztán néhány kiválasztott szempontot akarok megjeleníteni, amelyekről um, vitára, vagy legalábbis kommentárokkal kell őket ellátni, vagy vitára van szükség. Vannak problémák, amelyek a jelenlegi a 2014-es javaslatban orvoslásra kerültek, más kérdések azonban újonnan merültek fel. Az utolsó verzióját is tanulmányoztam a dossziénak. Kezdjük el tehát a bevezető észrevételeimmel. Mindig vízumpolitikáról beszélünk, de voltak éppen figyelembe kell vennünk, hogy a vízumpolitika nagyon sok jogszabályon alapszik, tehát létezik egy vízum jogszabályrendszer. Ez a migrációs adminisztratív jogszabályrendszer alágazatát képviseli. Nem szabad elfelejtőnünk azt sem, hogy ez nagyon technikai szabályokat jelent, technikai jogi előírásokat jelent, amelyeket nem könnyű összeegyeztetni az alapjogok általános jogával. Illetve a jogállamiság eh, a, jogállamiság, illetve az emberi jogok eh, alapkérdésével. A vízumkódex sokra eh, vonatkozó javaslat, sok részjavaslatom úgy került kialakításra, hogy a konzulátusokat nagyon nagy mérlegelési jogkörrel látja el, nagyon széles körben értékelhetik a helyzetet az eljáró hatóságok, általában a konzulátusok. Másrészt azonban gondoljanak csak bele, hogyha a kérvényező helyzetébe gondolnak bele, akkor ez azt jelenti, hogy szinte teljesen lehetetlen megelőlegezni, hogy a kérvény milyen elbírálás alá kerül. Hogyha például elutasítják a kérelmet, nagyon nehéz megérteni, miért utasították el a vízumkérelmet, és hogyha ezeket az, ért, ezeket az okokat nem lehet könnyen érteni, akkor a kérvényező egy olyan helyzetetként élheti ezt meg, amely ellen nincsen jogorvoslat, amely ellen nem lehet fellebbezni, nem is értem, hogy miért nem lehet egyébként ezen administratív döntés ellen bíróságon fellebbezni. Néha ezt azt is elfelejtjük, hogy az EU jog egyik legfontosabb bevett eszközével foglalkozunk, ez pedig a szabályos vagy reguláris mobilitásra vonatkozó szabályok. Hogyha ezeket a szabályokat nem elég óvatosan fogalmazzuk meg, akkor ennek a mellékhatása, nem kívánt mellékhatása az lesz, és ez fontos, hogy lássuk, hogy az emberek az irreguláris, a szabálytalan migráció útjára lépnek. Vagy hogyha a szabályokat rosszul fogalmazzák meg, akkor ezek visszaélésszerű gyakorlatokhoz vezetnek, és aránytalanságokhoz vezethetnek a kérvények elbírálása során. Minden észrevételemet nagyon gyorsan, de részletesebben is leírom. Mindennek az észrevételnek van valami közös alapja. Az átláthatóság és a diszkrimináció tilalma elvét kell biztosítani az adminisztráció területén és az igazsághoz és a, a felvitelhez való hozzáférést kell biztosítani. Nem tudom, hogy tudják-e, hogy például öm, az is egy feltétel a vízum elbírálásánál, hogy komolyan vehető az a szándéka, hogy elhagyja majd az Európai Unió országát a vízum megkapása után. Hát ez egy elég font, furcsa rekvizitum előfeltétel. Hogyan lehet egy személynek a komoly szándékát tanúbiz, komoly szándékára tanúbizonyságot tenni, akkor, amikor dokumentumokat ad be. A vízumkódex új változtata ezt az értékelési kritériumot nem szünteti meg. Azt mondja, hogy a konzulátus visszautasíthatja a vízumkérelmet, csupán azért, mert a személy nem tett tanúbizonyságot kellőképpen azon komoly szándékáról, hogy elhagyja majd az EU országát vízummal lejárta előtt. Hogyan lehet ezt a pszichológiai hozzáállást bizonyítani, ráadásul dokumentumokkal ez teljesen ellentmond minden jogelvnek, ugyanakkor ez egy nagyon komoly eszközt ad az eljáró hatóság kezébe, hogy nemet mondjon, amikor nemet akar mondani. Kvázi ez egy gumiszabály, amit mindenre, minden esetre lehet alkalmazni, hogyha megvizsgáljuk a részleteket. Megvizsgáljuk az eljárás jogi kézikönyvet, azt látjuk, hogy itt a gyanúsítás logikája működik, hiszen az emberekről profilokat kell kidolgozni. Ha elolvassuk ezt a kézikönyvet alaposan, akkor látjuk, hogy különbséget tesznek. Hogy mondjuk házas gyereke van, mély kapcsolatai vannak az országával, a nemzetiségével, az származási országával, akkor jó. Hogyha mondjuk jogász vagy jogi professzor, esetleg horribile diktumig nincs is házastársa, vagy NGO-k vezetőjeként dolgozik, illetve gazdag ember akkor is kap egy vízumot, azon, azonban, hogyha mondjuk fiatal, vagy nincsen fix munkahelye, vagy nem házas, vagy pedig a közösség olyan tagi részét képviseli, amely, amely a társadalom alsóbb rétegének tekinthető, akkor bizony jó eséllyel vélelmezhető, hogy tovább tartózkodik a Schengeni térségben, mint amit a vízum engedélyez, ilyen módon elutasítják a vízumkérdelmet. Azt gondolom, hogy ezt a szempontot ki kell húzni a szövegből, meg kell változtatni a szabályokat úgy, hogy pontosabban, részletesebben határozzák meg, hogy a konzuli munkatárs mikor hivatkozhat erre a szabályra, és mikor utasíthatja el a vízumkérelmet. Hiszen egy olyan keretet kell megteremteni, ami kiszámítható és átlátható. Másrészt az elutasítás oka, motivációja. Az elutasítás megindoklása ilyen módon egy jogrendben elegendő? Mit gondolnak? Hogyha elegendő az, hogy a konzoli munkatárs két dobozt ki X-el, mondjuk azért, hogy nem adom meg neki vízumot, mert a közbiztonságára veszélyt jelent, vagy pedig a nemzetközi kapcsolatokban veszélyt jelent, vagy mert nem ö, tett tanúbizonyságot azon komoly szándékáról, hogy a vízum lejárt előtt elhagyja az Európai Uniót, XXX, aztán el van intézve a dolog, hát ez elfogadható jog, jogállamban, egy jogrendben? És egy kérvényezőkének a kérvényét elutasították, ebből az X-ből megérti, hogy miért utasították ezt? Tehát nem, ez nem jogállami, ez inkább olyan, mint az inkvizíció, mint a középkor. Azt hiszem tehát, hogy a jogállamiság szempontjainak érvényesítésén többet kell dolgoznunk ebben a javaslatban. A motiváció, a vízum elutasítás mögött rejlő okokat meg kell erősíteni a javaslatban. Nem olyan bonyolult dolog ez. Emlékeztetni szeretnék arra is, hogy az Európai Bíróság kihangsúlyoztam, hogy az adminisztratív eljárásokban a, mondjuk a tartózkodás engedély megadásában, vagy pedig a személy kiutasítása tekintetében az Európai Bíróság tehát kihangsúlyozta, hogy lehet, hogy a vízum megkapásához nem áll fenn a szubjektív jog, de ugyanakkor azon alapjogokat, amelyek minden személyre vonatkoznak, az adminisztratív hatóságnak is be kell tartaniuk, ez pedig egy másik garanciához is kapcsolódik, ez pedig, és erről a javaslat is szól, hiszen a javaslat üdvözli az Európai Bíróság legutolsó, egyik legutolsó ítéletét, mely azt mondja, hogy a kérvényező fellebbezést a bírósági igazságügyi rendszeren belüli fellebbezést indíthat. Hogyha bárkinek van tapasztalata a bíróságokkal, az pontosan tudja, hogyha például egy valamilyen nem magyarázza meg az adminisztratív hatóság, miért utasított el egy kérményt, akkor ez a bíróság előtt nem áll meg a, fel, a fellebezés során. Azaz tehát biztosítanunk kell a kérvényező számára a jogorvoslat lehetőségét, de persze figyelembe kell venni helyzetének sajátosságát. Hogyha mondjuk mély Afrikában, vagy mély Dél-Afrikában, vagy Ázsiában lakik valaki vidéke, nem fér hozzá a konzulátushoz, el kellene utazni az ország fővárosába, ahol az konzulátus van, ahol a konzulátus azt mondta, hogy nem, és itt a fővárosban kell elindítani a jogorvoslati eljárást, ezzel voltaképpen kizárjuk a jogorvoslati eljárást, ezzel nem szolgáltatunk igazságot. Tehát az igazságügyhöz való hozzáférésnek sok eszköze van, például az elektronikus igazságszolgáltatás eszközei. Azt szeretném látni, hogy a bizottság javaslatában e szempontok is komolyabban megjelenjenek. Egy további szempont, az is, hogy a javaslat nem csak a tagállamok érdekében kell, hogy megerősítsé a Schengeni konzuli együttműködést harmadik államokban, hanem a kérvényező számára is. Voltak éppen, tehát ezek a konzulátusok az elutasító határozatok adminisztratív felülvizsgálatát láthatnák el egymásnak, a mindenkori hatályos jogszabály alapján, és az adminisztratív jog, még az EU jog is sok példával jár elő, hogy egy-két pragmatikus megoldást találhatunk a jogorvoslat jogának érvényesítésére, még akkor is, hogyha akár nem kötelező érvényű döntést hozott az adminisztratív hatóság, még akkor is fennáll ez a lehetőség. Aztán van itt még egy szempont a rendelet tervezetben, amely azt mondja, hogy ha valaki egy vízumot szerzett, nem kap automatikus jogot a belépésre. Ez így van. A nemzetközi gyakorlat mindenhol ezt mondja, de az is igaz, hogyha megkaptam egy vízumot és elindultam egy hosszú útra, akkor valamilyen tisztességes eljárásba kell, hogy részesüljek. Hogyha a külső határon visszautasítják, a, a EU Schengeni zóna határán elutasítják a belépésemet. Legalábbis a vízum tulajdonosának joga legyen ahhoz, hogy felvilágosítják az belépés elutasításának jogáról. Erről a rendelettervezetnek szólnia kellene. Végezetül, és erről már beszéltem korábban, úgy gondolom, hogy az a lehetőség, hogy a saját tagállamuk viselkedése miatt a vízumkérelmezőket büntessék meg, ez nem elfogadható. Miért szankcionálják a vízumkérelmezőt azért, mert az ő kormánya a visszafogadásban nem működik együtt az EU-val. Azt hiszem tehát, hogy ezt valamilyen módon meg kell vitatni. Nem hiszem, hogy ez egy jó megoldás a másodlagos viktimizáció. És a visszafordítási irányelvben szerepel egy ilyen nagyon szerencsétlen előírás, ahol például kitoloncolási őrizetben maradhat valaki egy további évig csak azért, mert a tagállama nem vesz részt a visszafogadásában. Ez elfogadhatatlan. Köszönöm a figyelmüket. Fair balance. Meghallgattuk az összes előadást, kialakult egyfajta egyensúly egymást kiegészítő véleményeket hallgattunk, ez mindig hasznos ahhoz, hogy ítéletet tudjunk alkotni arról a témáról, amit most megvitatunk. Köszönöm valamennyiüknek, amit elmondtak. Foglalkoztak behatóan azzal a szemponttal is, amit én is megemlítettem a bevezetőmben, amikor is elmondtam, hogy milyenek a meghallgatásnak a célja megismétlem, a jelenlegi eh, jogszabályok eh, bonyolultabbak, előítéletekkel terhesek, a negatív megközelítés uralkodik el rajtuk, ezt eh, de Filippo professzor is nagyon jól kihangsúlyozta. A tudományos megközelítést tárta elénk, amit, amit javítani kell, amit módosítanunk kell pozitív irányba. És pontosan ez a jelentősége ennek a meghallgatásnak. Hozzá akarunk járulni ahhoz, hogy a hiányosságokat kiküszöböljük. Sok millió ember szembesül ezekkel a nagyon furcsa nehézségekkel, amikor valamilyen praktikus utat keres, hogy utazhasson, hogy vízumot kapjon az idegenforgalomban, vagy akár a hajókon dolgozóknak. Ez, egy, ez is egy nagyon nagy iparág. Sok problémával kell szembenézniük. Tehát nagyon-nagyon sokaknak van szükségük a többszörös belépésre jogosító vízumokra. A tárgyalások során sok érv hangzott el ezzel kapcsolatban, már évek óta visszafogja ezt a tanács, nem engedi, hogy megszülessen ez a szabályozás. Most pedig kérem a képviselőket, hogy fűzzenek észrevételeket az elhangzottakhoz. Egy kezet láttam, talán mások is kívánnak hozzászólni. Igen, természetesen Becker úr is, de először hallgassuk meg. Nem látom a nevét a táblán, elnézést kérek. Halához úr az ECR frakció képviseletében, és önt követi majd Becker úr. Az ECR frakció nagymértékben egyetért a bizottság és a tanács álláspontjával, de ugyanakkor rokon szembezik eh, Springett úr eh, kritikus megjegyzéseivel is a eh, hajón dolgozók, illetve a többszörös vízum kapcsán a fontos a vízumokhoz való hozzájutás, de a biztonság is. A közös vízumpolitika alapja a tagállamok közötti bizalom. Ugyanez vonatkozik a Schengeni rendszerre is. Ezért alapvetően fontos, hogy minden tagállam ugyanolyan standardokat, kritériumokat alkalmazzon, hogy ne legyenek gyenge láncszemek a tagállamok között. Különösen azt támogatjuk, hogy a vízumpolitikát hatékony eszközként használjuk fel, amikor olyan harmadik országokkal tárgyalunk, akik nem hajlandók visszafogadni a saját állampolgáraikat. Ezt az eszközt már alkalmaztuk eredményesen. De attól tartok, hogy nem mindig biztos, hogy a jó célt találjuk el, tehát nem az átlag polgárok számára szabad hátrányokat keletkeztetni ebből. Elnök mikrofonja sajnos nincs bekapcsolva. Köszönöm szépen, amit elmondott, és most Becker úr következik, parancsoljon. Igen, akkor én is belépek a hozzászólók sorába. Határozottan üdvözlöm ezt a magas minőségű meghallgatást. A munkánk során már sok mindenre találkoztunk abból, amit elhangzott, de mindig tudunk újak dolgokat tanulni. Olyan tárgyalások előtt állunk, amik, amelyekkel kapcsolatban, eh, és itt a humanitárius eh, vízumokra gondolok, majd a második panelvit erről fog szólni, eh, ahol is nagyon fontos, hogy megteremtsük a korrekt szabályokat. Még a Bonafide jó hiszemű vízumigénylő kérdésével is foglalkozni kell. Ami a tengerészeket, a hajókon dolgozókat illeti, eh, azt hiszem, hogy itt nem ellenőrizzük még minden részletet. A digitalizáció, a költségek, vízum költsége, erről is eh, fontos beszélnünk. És eh, néhány problémán még gondolkoznunk kell a vízumok kiszervezésével, külsősával, bevonásával kapcsolatban. Isztambulban szereztem ezzel kapcsolatban tapasztalatokat, ezzel az outsourcing kapcsolatban, és hát ezeket a tapasztalatokat is figyelembe kell venni. Az a példa, amit honfitársam, az osztrák soros elnökség képvisele elmondott a közös képviseletekkel kapcsolatban az EU tagállamok között, ez nagyon megszívlelendő, és egy jó, legjobb gyakorlatot tényleg érdemes lenne itt alkalmazni. És végül rendkívül fontos eszköznek tartom azt, hogy az EU és a harmadik országok közötti tisztességes együttműködést arra is használjuk fel, hogy a vízumpolitikát akár nyomásgyakorló eszközként is felhasználjuk. Szerintem ez egy észszerű megoldás, a múltban is hallottunk már erről, a jövőben pedig egyre inkább ezt kell a középpontba helyezni. Még egyszer köszönöm, és bízom a jó együttműködésben. Köszönöm szépen, Becker úr. Erich Nein, parancsoljon. Köszönöm szépen, Fernando. Csak röviden, sajnos egy másik ülésen voltam, így nem hallgattam, nem tudtam meghallgatni a többi előadót, de Filippo professzor előadás alatt már itt voltam. Mindig nagyon nagyra értékelem azt, amit ő mond ezekkel a kérdésekkel kapcsolatban. Fernando, neked is szeretném megköszönni azt, hogy ezt ezt a meghallgatást ide hoztad a parlamentbe. Hát legyünk őszinték egymással. Az én frakcióm a kettős szabályozás reform kapcsán egy, az, az és D frakció sokat dolgozik, én vagyok a rapportőr. Itt van ez a szabály az első országról. Ez már problematikus, mert nagyon kevés a biztonságos és a jogszerű bejutási lehetőség az EU-ba, a Dublini rendeletek kontextusában. De ha tényleg hatékonyan akarjuk kezelni az ember kereskedelem problémáját, akkor le kell folytatnunk azokat a vitákat is, hogy, hogy milyen jogszerű, legális alternatívákat tudunk felkínálni, hogyan lehet biztosítani, hogy az EU-ban a menekült joghoz fűződő, nagyon legitim jogot érvényesíteni lehessen, és biztonságosan be lehessen jutni az EU-ba. Az Afrikai Unió egyébként a mostani új tervekkel kapcsolatban pár napja kinyilvánították, hogy nem, köszönjük, ők nem kérnek belőle, Líbia és Tunézia is ezt mondta, tehát más útra, útra kell lépnünk. Itt vannak a humanitárius vízumok, vagy az áttelepítési programok, vannak e- nagy elvárások az UNHCR-rel kapcsolatban is, itt már ezekkel próbáljuk kezelni az embercsempészek problémáját, és keresünk alternatívákat. Ezekkel az opciókkal sem tudjuk azonban teljes mértékben garantálni, hogy a menekült státuszhoz fűződő, vagy a menedék kérelem az fűződő legitim jogot érvényesíthessék az érintettek ezért még sok erőfeszítésre van szüksége, mindenképpen támogatlak. Barbara Spinelli is szeretne hozzászólni. Először is szeretnék köszönetet mondani Juan Fernandónak, hogy, hogy ezt a harcot ilyen erőteljesen vitte véghez, és nagyon hálás vagyok neki, és mindenképpen segíteni fogom őt a tőlem telhető módon, meghallgatva a különböző technikai jellegű előadást is. Hát volt egyfajta déjà vu és ez egy kellemetlen érzés. Ugye már volt szó a kék kártyáról is ez is egy lehetőség volt, hogy bejöjjenek legálisan és dolgozzanak harmadik országbeli polgárok, de ez nem működött. Csődöt mondott, mert a tanács nem adta meg a kielégítő válaszokat a parlament számára, és így ez egy nagyon jó tapasztalat, amit Juan Fernando most itt bevezet. Ami a víza kódexet illeti, engem nagyon érdekel a jogállamiságról szóló előadása Di Filippo professzornak. Hogyha azt kellene mondanom, hogy mi áll igazából legközelebb hozzám az elkövetkezendő találkozókon, tárgyalásokon, akkor az az, hogy mindenképpen a jogállamiság értelmében kell fellépni, és ne legyenek olyan érvelések, ahogy Di Filippo professzor is mondta, amelyek például az inkvizíció, a középkori egyház működésére utalnának. Tehát, hogy szankciók, aztán büntetések, annak a lehetősége, hogy nincs meg a bizalom, a jó hiszeműség. Minden ennek semmi köze a jogállamisághoz. Bevallani a bűnöket, a bűnök bevallása, tehát így járjunk el, ez engem igazából nagyon is aggaszt, mert ezzel lemondunk valahol a jogállamiság területéről. A múltban is voltak már ilyen ö, nyelvi, aztán etnikai, identitáson alapuló megfontolások és, és ezek nem ö, ö, a joggal vannak kapcsolatban. Éppen ezért Hogyha ki szeretnénk ebből az egész folyamatból kerülni, ugye itt pszichológiáról beszélünk, aztán a jogállamiság nem tiszteletben tartásáról, az, aztán a, ugye mindez a korrupcióhoz vezetett, és a korrupcióhoz vezethet. Hogyha ez mindez nem jól működik, harmadik országból bejövő polgárok befogadása, legyen az gazdasági vagy mások, és ha megnézzük azt, hogy, hogy milyen hatalmas a korrupció, az úgynevezett golden vizák, a, a, olyan vízumok, amelyeket azok kapnak meg, akik harmadik országból jönnek, és vagy pedig uniós országból, Máltáról, vagy Ausztriából, Portugáliából. Körülbelül 11 ország van, akik, amelyeknek megvan ez a Golden Visa rendszerük. Ez a vízumkódexben nincs benne, és sokkal nehezebbé teszi a helyzetet a kérelmezők számára. Köszönöm, köszönöm, Spinelli képviselőasszony. Én is nagyon örülök mind annak, amit elmondott. A GUE is sokat segített, támogatott, és úgy gondolom, hogy mindaz, amit megtehetünk, azért, hogy a parlamenti álláspontot is egy, mindinkább kiszélesítsük, mindaz, amit megtehetünk annak érdekében, hogy még e-, ebben a mandátumban ez a jogszabály megszülessen, ez nagyon jó lenne. Köszönöm. Dali képviselő, öné a szó. Köszönöm szépen. Szeretnék valamit tisztázni, vagy szeretném, hogy ezt pontosítaná az osztrák soros elnökség. Azt hallottuk, hogy lehetővé akarják tenni a vízumkérelmek elektronikus benyújtását. Szeretnék erről több tájékoztatást kapni, hogyan néz majd ki ez a folyamat. És szeretném kicsit jobban megérteni azt, hogy mi a bizottság álláspontja ezzel kapcsolatban. Úgy tudom, hogy a bizottság részletes értékelést végzett az elektronikus vízumok rendszeréről, illetve a vízumok digitális elektronikus beadásának a lehetőségéről. Becker úr, még egyszer. Csak egy rövid kiegészítés. Miután azon örömömnek adtam hangot, hogy most a humanitárius vízum kérdésköre nélkül tárgyalunk a vízum kódexről, hát most a kolléganom megint csak behozta a vitába a humanitárius vízum kérdését. Tehát lesz erről most egy külön meghallgatás, és a bizottság és a tanács képviselőinek ez nagyon hasznos lenne, és akkor megkérhetjük őket, hogy röviden foglalják össze, hogy mi az álláspontjuk a humanitárius vízumról, ez nagyon hasznos lenne. Igen, Becker úr a humanitárius vízumokkal foglalkozni fogunk, a meghallgatás következő pontja pontosan ez lesz, ezzel fogunk foglalkozni. Hogyha nem tévedek, akkor több képviselő nem kíván hozzászólni. Én szeretnék azonban egy-két pontra rákérdezni, és kérem, hogy próbálják egy kicsit még jobban tisztázni számunkra ezeket a pontokat. A hajósokról, a tengerészekről beszélt hosszasan Springett úr. A tárgyalások során a már lezajlott tárgyalások során kiemelten foglalkoztunk ezzel a kérdéssel is. Ez az ágazat, a hajózási szektor, hajótulajdonosok körét különösen érinti a többszöri belépésre jogosult vízum kérdése. De azt kérdezném, hogy a tengereken zajló mentő akciók valamilyen font formában érintik-e a hajósokat, a tengerészeket, esetleg valamilyen új szempontok merülnek fel, a, vagy esetleg van már eseti jog is ezzel kapcsolatban. Az ECR képviselője, Halo Aho úr, ugye, aki az ECR frakciót képviseli, a vízumkódexet összekapcsolta a visszafogadási politikával. Jó, emellett lehet érvelni, nyilván önök is tudják, hogy vannak olyan nézetek, hiszen a házban, a tisztelt házban mi nagyon sokféle nézettel találkozunk. Van, akik ezt támogatják, mások viszont határozottan ellenzik azt, hogy összekapcsoljuk a vízumkódex kérdését a visszafogadási politikával. De ennek a záradéknak az alkalmazása nem ártana-e az átlag turistáknak, akik vízumért folyamodnak? Ez befolyásolná az adott állam elitjét, hiszen itt, itt a cél az, hogy olyan tagállamok, harmadik országokkal kapcsolatban akarjuk ezt nyomás gyakorló eszközként kihasználni, akik nem hajlandók együttműködni visszafogadás ügyben, de itt a, nem az átlag turistákat céloznak meg, hanem a, aznak az országnak az elitjét. Most kérek, hogy mindenki próbálja meg olyan röviden válaszolni, hogy még a meghallgatás második részére is a humanitárius vízumok kérdésére is maradjon időnk. Akkor először Luxúr. Köszönöm, elnök úr. Több kérdés is elhangzott, talán fordított sorrendben e, válaszolok ezekre. Az egyik kérdés az úgynevezett e, visa leverage-re vonatkozott. Ugye itt nem az öntök anna elven akarunk eljárni, vagy a fűnyíró elv alapján, hanem itt célzott intézkedésekben gondolkozunk. És ezeket az intézkedéseket meg akarjuk hozni. Ez összehasonlítható azzal, ami már most is működik, az az 539-es számú rendelet kapcsán, a kiutasításokról szól ez a rendelet, és um, ehhez kapcsolódóan tervezzük a további lépéseket. Biztos, hogy még sok munka vár ránk, de természetesen nem akarjuk sem a turizmust akadályozni, sem az üzleti utazóknak nehézségeket okozni, hanem ahogyan elhangzott, pontosan akiket megcélzunk, azokat akarjuk eltalálni ezzel. Egy másik kérdés a vízumkérelem elektronikus beadásának a lehetőségére vonatkozott. Itt az út elején tartunk, az EU-s tagállamok különböző mértékben digitalizálták E, ezt a e, területet, de szeretnénk egy jogi eszközt és jogbiztonságot, hogy e, igenis ilyen körülmények között legyen lehetőség az elektronikus benyújtásra. De itt nagy kérdőjeleket vett fel az elektronikus aláírás. Persze jó lenne, hogyha otthon tudnám a hatóságomat megkeresni azzal, hogy szerezzen vízumot, tehát egy pakisztáni, egy orosz, kínai számára nehéz megszerezni egy e, európai, európai vízumot ilyen módon, ezért még további feladatokat kell megoldanunk, a részleteket ki kell dolgozni, de mindenképpen szeretnénk minél gyorsabban tovább lépni az elektronikus vízum kérelem kapcsán, hogy ne csak a kérelmező, hanem a konzulátusok is tudjanak elektronikus úton eljárni. Becker képviselő úr kérdésére is szeretnék kitérni, hát ő megkérdezte, hogy mi az elnökség, a soros elnökség véleménye a humanitárius vízumokról. Hát megpróbálom ezt itt száraz jogi nyelven egy kicsit összefoglalni. Az Európai Unióban, ha humanitárius vízumról beszélünk, akkor maximum kile illetve 90 és 180 nap közötti tartózkodásra jogosíthat ez fel tehát a vízum kódex alapján biztosított jogcímek szerint a kiutazásra 9, maximum legkésőbb 9 napon belül sort kell keríteni egy ilyen vízum birtokosának. Problémát látunk a jogalap tekintetében. Azt üdvözöljük, hogy most elkülönítettük ezt a témát, külön beszélünk a humanitárius vízumról és a vízumkódexről, mert máskülönben nagyon megnehezít vagy akár ellehetetleníteni a jogászok munkáját, hogyha itt ugye a maximum 90 napos korlátok között kellene a humanitárius vízumokról is beszélnünk. különböző instrumentumokról kell beszélnünk. Ugye a vízumkódex lefedi a Schengen, úgynevezett Schengeni vízumot, ez a 90-től 180 napig tartó érvényes, azután annak a nemzeti vízumok maximum egy évvel, ez nem közösségi szintű jogcím, és emellett vannak tartózkodási engedélyek, amelyeknél hosszabb tartózkodást tesznek lehetővé. Az a célunk, hogy tiszta jogi eszközökkel válaszuk külön ezeket a különböző területeket. És ezért örülünk különösen annak, hogy itt most már keverednek legalább jogi szempontból ezek a kategóriák, mert ennek hiányában nem tudnánk kijutni ebből a nagyon összekeveredett helyzetből. Köszönöm szépen! a tanács képviselőinek, és most a bizottság következik. Köszönöm szépen, röviden én is szeretnék reagálni arra, amit a képviselőkkel mondtak, illetve az itt lévő szakmai szervezetek képviselői. Szeretnék nekik is köszönetet mondani. Többen felvetették a többszörös belépésre jogosító vízumot, és elmondták, hogy ez a kaszkád rendszer nem fedél az összes kategóriát. A tagállamok maximum 5 éves időtartamra adhatnak ilyen többszörös vízumot, ez igaz, de több kategóriáról van szó, tehát igazolni kell azt a szándékot, hogy valóban többször akar utazni az illető, tehát a hosszabb érvényességű vízumot csak akkor lehet kiadni, hogyha igazolni tudja a Bonafide utazó, jó hiszeműen kíván többszörösen is beutazni az EU-ba. Di Filippo professzor úr eh, javaslata ugye az volt, hogy az Unió alapjogi kartáját tartsuk tiszteletben, hát ez természetesen így van a kérelmezőket nem lehet diszkriminálni, nem lehet hátrányosan megkülönböztetni vallás vagy nemük alapján. Indokolni kell az elutasítást, amennyiben elutasítják a vízumkérelmet. Meg kell mondani, hogy mi az ok, tudnia kell a kérelmezőnek, hogy miért utasították el a vízumot, és akkor ha megtudja, hogy milyen, milyen okra hivatkozó utasították el a vízumot, akkor életi jogorvoslattal, és adott esetben bíróság dönthet. Erre megvannak a garanciák a vízum kérelmező számára, itt minden jogállami szempontot betartunk. Digitalizáció. Itt a bizottság egy közleményben, amit pontosan akkor adott ki, március 14-én, mint amikor a vízum kódex javaslatot, tehát igen, a digitalizáció vezet a jövőbe, meg kell könnyíteni a vízumkérelmek benyújtását, a víz, a vízuminformációs rendszer alapján, hiszen itt a szakbizottságban is és tanácsban is folyik a vita arról, hogyan lehetne úgy modernizálni a vízuminformációs rendszert, hogy ezt a konzulátusok is egyszerűbben tudják használni, és ez javára szolgál a vízumért folyamodóknak. Készült egy tanulmány arról is, hogy ha teljesen lehetne digitalizálni a vízumkérelmi folyamatot, az, arra, ahhoz mire lenne szükség, illetve mik az opciók, mik a, az alternatívák, elektronikus víza, stb. Meg akarjuk vizsgálni, hogy mi a gyakorlat, a tagállamok már különböző jó eszközöket használnak, és ezeket megvizsgáljuk. De elviekben teljesen egyetértünk azzal, hogy ez a jó megközelítés visszafogadás és a vízumkódex összekapcsolása. Itt a bizottság az egy olyan me- mechanizmus javasol, ami rugalmas, tehát eseti alapon történik az elbírálás, az adott harmadik ország helyzetének a figyelembevételével, rugalmassággal, ami nem mindenkire vonatkozik, hanem annak az ország állampolgárainak a bizonyos kategóriáira, és a vízumpolitikában hát vannak eszközök, amikor ilyen különbségtétel helyén való, tehát különbséget teszünk az utazók különböző kategóriái között, úti okmányok alapján. Rugalmas eszközre van szerintünk szükség, konkrét országok esetében, Úgyhogy reméljük, hogy más módon is lehet eljárni transzparens módon, és talán nem is kell folyamodni ehhez az eszközhöz, de ha mégis, akkor legyen egy ilyen eszköz, és legyen rugalmas. Köszönöm szépen, Macsado asszony, esetleg néhány kommentárja lenne még mert ugye szorít bennünket az idő, és a tolmácsok is bejelentették, hogy 18.30-kor befejezik a munkát, nagyon gyorsan akkor nagyon várjuk a bizottság kommentárjait a digitalizációval kapcsolatosan, ezt támogatjuk a mi álláspontukat illetően. A hatástanulmányra szeretném felhívni a figyelmet, Kína, Kanada és az USA-sával kapcsolatos vízumkéremeket, illetve 10 évről van szó, van, ahol csak két és öt év, hatalmas a különbség, ami a költségeket illeti, nagyon magasak a költségek a kérelmezők számára, 25%-a ezt mondta a kérelmezőknek a közvélemény kutatásunkra, a biometrikus adatokat egyszer gyűjtik be, és ha valaki a Schengeni országba jön, néhány hónap múlva ismételten le kell, hogy ellenőrizzék a biometrikus adatait. Olyan vízum politikára van szükség a bizottság és a tanács részéről, amely jó hiszem műségen alapul. Köszönöm szépen, Dix úr, köszönöm szépen, Gallego Casilda asszonya megjegyzésével kapcsolatosan a digitalizációval digitalizáció kapcsán az VFS Global szintén támogatja minden területen a bizottságot. Springet úr, köszönöm szépen a jelentéstevőnek. Néhány dolog. Ugye először is vissza szeretnék térni a beszámolom témájához. Itt vannak a képviselők, és akik támogattak. Gallego Casida asszony a többszöri belépésre jogosító vízumokkal kapcsolatosan igen, vannak közös ö, jobb, közös feltételek, van tehát többszöri belépése jogosító vízum, ezt kiadják, öt évre is adják ki. Mi úgy gondoljuk, hogy fontos, hogy módosítsuk a kaszkád rendszert, és hosszabb távú vízumokat adjanak ki, tehát hosszabb, mint öt évre szóló vízumokat. Egy kommentár a tenger, tengerészeti dolgozókkal kapcsolatosan, a migrációt illetően, a veszélyeket illetően. Ugye az összes jogszabály például ugye azt mondja ki, hogyha veszélybe kerül valamilyen hajó, akkor azt meg kell mm, segíteni, meg kell menteni, és a megmentett személyeket az első kikötőben ki kell tenni. Tehát ma nem történik ez, és igazából nagyon zavaró az, amit ma is hallottunk, hogy egy tagállam, EU-s tagállam nem fogadta be azt a hajót, amely a saját zászlója alatt hajózott. Vannak nagyon sok olyan vállalat van, amelyekről ismerek, és nagyon részletes előkészítéseket tettek arra, hogy a földközi tengeren hogyan is fognak átjönni különböző menekültek, és azokat hogyan lehet biztonságosan partra juttatni, mm, és kiszállhatnak a az adott kikötőkben, az ilyen típusú akciókat üdvözölni kell. Sok esetben a személyzetet fenyegették azok, akiket esetleg megmentettek a tengeren, és nem jutnak el a kikötőkbe. Lehetnek nehéz esetek a tengereken dolgozók számára, sokaknak veszélyben az élete, hogyha segítik azokat, akik veszélyben vannak. Nagyon szépen köszönöm a kérdése, itt is a jelentéstevőnek. Azt hiszem, hogy nagyon fontos, hogy felismerjük a szerepét a tengerészeti dolgozóknak ebben a jelenlegi válságban. Végül pedig a Di Filippo professzornak adom meg az utolsó szót, és akkor Barbara Spinellinek szeretném mondani, hogy köszönöm szépen a megjegyzéseit, a korrupció témájára utalt. Ez egy olyan probléma akkor, hogyha túlságosan sok hatalmat kapnak bizonyos hatóságok, akkor természetesen visszaélnek a hatalmukkal. Ezt ismerjük, a civilizáció során is láttuk, hogy vannak ilyen visszaélések, de ez nem jelenti azt, hogy a legtöbb konzulátos vagy azok, akik ott dolgoznak, visszaélnek a kérelmezők őszintességével, vagy azt nem hiszik el bizonyos részei a szövegnek el kell, hogy olvassák, mert ugye vannak visszaélések, vannak különböző kérelmek, amelyeket aztán mm, vitatnak, például fiatal nők részéről is vannak kérelmek, vagy férfiak részéről is természetesen a migrációs kockázatok léteznek. Igen, ez mi, mindig, mindig lesz, a jogszabály nem tökéletes, de hogyha csökkentjük a ö, demokratikus minőségi szabályokat, akkor még inkább megyünk a, a, a semmi felé. Azt hiszem, hogy sok esetben elfelejtjük azt, hogy demokratikus körülmények közünk élünk, a politikai konfliktusok, a search and rescue rendszert, és így tovább. Köszönöm szépen. Most pedig eh, akartam néhány szót mondani, viszont már eh, szorít bennünket az idő, úgyhogy át is térünk a következő részére a meghallgatásnak, de még azt mondanám Luxónak, a, hogy a bizottság támogatja a kezdeményezést, és a tanúk itt is ugye most elmondták, hogy több millió ember számára hozzáférhetővé kell tenni a vízumkérelmeket sokkal hatékonyabb módon. a jogi alapokat figyelembe véve, és meg kell a jogi alapokat alapítani ahhoz, hogy egy közös vízumpolitika létezzen az Európai Unióban a kompromisszumokkal kapcsolatosan. Ugye a humanitárius vízumok és vízumkérelmekkel kapcsolatosan nagyon sokat tárgyalt már az Európai Parlament, nagyon jó alapai, alap léteznek. Hallottuk itt eh, a, az, hogy mindenképpen eh, meg kell könnyíteni, praktikusabbá kell tenni a vízum eh, kérelmezést, tehát ennek mindenképpen meg kell, meg kell történnie. Ez a dossziét négy év után, egy hosszadalmas tárgyalási processus után tudjuk lezárni. És reméljük, hogy az osztrák elnökség elkötelezi magát, amellett, hogy ezt a jogszabályt lezárja. Nagyon sokan várják már azt, hogy a, ez, ez bekövetkezzen. Köszönjük szépen, most átérünk a második panelre. A következőket hívtuk vitattuk meg. Ugye itt a humanitárius vízumok témáját már bevezettem, de emlékeztetünk arra, hogy a mandátum elején ugye az volt a cél, hogy egyszerűsítsük a folyamatot. Aztán jött a menekültügyi válság. És az Európai Parlament értékelésében és kimondtuk azt, hogy a menekültügyi válság nem menekültügyi, hanem politikai válság, és nagyon sok kérdés vett fel a politikusoknak, válaszolniuk kell a közös kihívásokra. a külső határok menedzseléséről van szó, a emberek szabad áramlásáról az Európai Unión belül, és megint csak időt nyertünk, de látjuk azt, hogy sokan vesztik el az életüket a tengereken, nem tudnak legálisan bejönni, csak illegálisan, nincs esélyük a legális bevándorlásra. Éppen ezért fontos felhívni a figyelmet arra, hogy legális alapokra van szükség a igazságszolgáltatás és szabadságjogok terén. Ezek az eszközök kapcsolódnak a humanitárius vízumokhoz. Mi nem valami új dolgot fedezünk most itt fel, hanem nagyon sok, sok NGO, jogi professzorok, az egyházak, a humanitárius szakértők, nagyon sokan itt a parlamentben is Már számos esetben elmondták, hogy szükség van egy európai jogi elnyő alatt létrehozandó humanitárius vízumrendszerre. A tag, tagállamok nemzeti jogszabályain túl. Erről fogunk most beszélni a szakértőinkkel itt a második panel során itt vannak velünk Wouter van Balehoy úr, aki a, az európai hozzáadott érték képviseli, ő vezeti be majd a panelt, aztán dr. Violeta Moreno Lax a gazdasági aspektusokról fog szólni, Dr. Mina Fernández lesz a következő, és természetesen itt van velünk De, De Jéher úr, nem, aki fő konzul volt valaha, és konzultáns a Visa Consultingnál, és Jan de Volder a Sant Egidio közösséget képviseli, amelynek nagyon nagy a presztízse ebben a nagyon fontos és kényes témában. Hi, Mr. Doctor. Először tehát Wouter van Balehoy úr következik, aki az európai hozzáadott értékegységet képviseli. Öné a szó. Just to clarify. Tehát akkor én leszek az első, és utána Fernández doktor, és utána Moreno Lax mm, doktor. Tehát itt ez egy jogalkotási eljárásról van szó, és mivel erről van szó, hatás tanulmányra is került sor, és ezt nevezik az európai hozzáadott érték értékelésnek, hatástanulmányának. Ennek az a célja, hogy rámutassunk, melyek a potenciális lehetőségek, a hozzáadott érték, úgymond európai szinten. A folyamat elején tartunk, és a humanitárius vizumok európai jogszabályával is foglalkozunk. Itt két fő kihatás van a jogi és az emberjogi, valamint a gazdasági megfontolások. Fernandez doktor nő és utána majd Moreno doktornő is fognak részletesebben a, a gazdasági dolgokról beszélni. Ön elmondta elnök úr a bevezetőjében, hogy a, nincsenek meg a világos visszafogadási standardok, és a praktikus területeken is hiányosságok vannak. Ami az áthelyezéseket illeti, azt is el kell mondani, hogy a menekült, a menedék ügy területén sincs sem világos a helyzet. Aztán látjuk azt, hogy bizonyos menekültek esetében sem tudjuk, hogy hová kell őket irányítani. 90%-a azoknak, akik nemzetközi vételmet kapnak, illegális módon kerültek be az Unióba, ami az egészségügyi vonatkozásokat, a halálozásokat illeti. Ugye láttuk azt, hogy 2016-ban 5000 halálesetre került sor a tengereken, és ez hát sajnos folytatódik. Mindez a tagállamok számára költségvetési, gazdasági kiadásokat is jelent az EU számára is jelent költségeket, és hogyha nem fogadunk el jogszabályokat, akkor még inkább nehezebb lesz a helyzet. A határokon átnyúló bűnözésben például, vagy a határellenőrzésekben. Van néhány hozzáadott értékel kapcsolatos pont is még a vízumrendszeren belül. Először is meg kell felelni az EU-s követelmények beleértve az emberi jogi témákat majd a következő előadók beszélnek a migrációs kérdésekről is, az, hogy hogyan lehet megfelelő módon alkalmazni a létező jogszabályokat, hogyan lehet koordinálni a menekültügyi folyamatokat, és hogyan lehet a jelenlegi költségeket csökkenteni. Következő. Ja. Ebben az értékelésben három politikai opcióra mutattunk rá a humanitárius vízumok területén. Először is ugye egy vízummal kapcsolatos megközelítés, nevezetesen a besorolás, például bizonyos menekültekre vonatkozóan, aztán a menekült menedékkérőkre vonatkozóan egy másik típusú vízum, és egy harmadik típusú vízum, amikor is nemzetközi védelmet kapó személyek kapnak uniós vízumot, természetesen figyelembe kell venni az Európai Külügyi Szolgálat tevékenységét külföldön, más területeken. Látjuk tehát a különböző politikai opciókat, az illegális belépést az Európai Unióba, a különböző jogi lehetőségeket, az opciós lehetőségeket. Látják leegyszerűsített táblázatot, az, hogy hogyan lehet a különböző forrásokat felhasználni a három politikai opció területén. Mm, itt vannak a kritériumok, minden opcióhoz megvannak a megfelelő kritériumok. Az első opció fontos lenne a személyek egyéni jogai szempontjából, aztán a gazdasági megfontolások is fontosak, továbbá a visszaküldési költségeket is figyelembe kell venni, a válságmenedzselés is költséges a tagállamok számára, az arányosságot figyelembe kell venni. Egy 190 oldalas ez a dokumentum, ez az értékelő dokumentum. Remélem, hogy majd részletesebben is szó lesz még róla. Ennyit, köszönöm szépen. Eljött az idő, hogy először Ména Fernandes asszonynak adjuk meg a szót, a gazdasági szempontokról beszél majd, utána pedig Moreno Lax professzor. Fernandes asszony, köszönöm szépen. a jelentés észrevételeiről a gazdasági szempontok alapján szeretnék beszélni. Ahogyan elhangzott, a status quo azt jelenti, hogy először készítettünk értékelést az egyes tagállamok és az EU-ra lebontva. Elemzésünk az egyéni menedékkérők tekintetében nyolc kulcs kihatással beszélnek, a halálozás veszély, a kizsákmányolás, az embercsákmányozás, hatalmas összegeket kell fizetniük. Persze nem mindenki számára ugyanazok a kihatások, a kiszolgáltatott emberek, gyermekek és nők számára ezek sokkal veszélyesebb, nagyobb a veszély. A gyermekek a csoport felét teszik ki körülbelül. Azt is fontos tudni kell, tudni, hogy milyen populációról beszélünk. A menedékkérők a globális ö, védelemre vonatkozó populáció 3%-át teszik ki. Hatalmas kihatással van, tehát az impacteket három csoportra osztottuk be, az első a külső határ és a biztonság. Itt a nem szabálytalan migráció, vagy illegális migráció jelenik meg, nagyon nagy ráfordítások szükségesek a kutatás, fellelés és a határmenedzsment fellépése tekintetében. A második költséghatás a menedékkérelmi eljárások végrehajtására vonatkozik. Különös kihatást jelent az, hogy a menedékkérők nem szervezetten érkeznek meg, szociális költségek is jelentkeznek a szervezet bűnözés, illetve az informális munkaerőpiac következményében. A szakpolitikai opciókat megvizsgálva gazdasági megközelítést alkalmaztunk, megvizsgálva, hogy mi, hogyan döntenek a menedékkérők, hogy, mi alapján döntenek, hogy egyáltalán kérnek-e menedéket vagy nem, és ez slide megmutatja, hogy milyen útvonalak állnak előttünk a szakpolitikai döntés ugyanakkor egy más <laughs> lehetőséget is kínál, ezt pirossal tüntetjük fel, tehát a szabálytalan migrációs útvonal helyett létezik az EU humanitárius víza, amely a legális bejutás biztosítana. Ezt bázisként megvizsgálva megvizsgáltuk a költségkihatásait a védelemre szoruló emberek tekintetében, mennyi, milyen költségekkel jár. Az EU humanitárius víza a menedékre szoruló emberekre háruló költségeket csökkenti. Voltak éppen a gazdaság teória alapján ez egy szubstitutív vagy helyettesítő hatást gyakorol. Azok az emberek, akik szabálytalan módon akarnak eljutni, most helyettesítik ezt az odajutást a humanitárius vízú kérelmével, tehát egy óriási átcsoportosulást tanulja leszünk. Ezen felül sokkal kisebb jövedelmi kihatással jár ez. Ez egy gazdasági fogalom, amely azt ír elem, hogy a forrás vagy a szomszédországban lévő emberek ö, szintén menedéket kérnek, de ugyanakkor, hogyha ez jobban kivéthető. A menedék kérelmezés még mindig nagyon drága, főleg az egyfőre jutó jövedelem tekintetében. Az egyéni szempontja, egyes szempontjából mind a három szakpolitikai opció preferált, egyrészt alacsonyabb a mortalitás, a kizsákmányolás, az embercsempészet áldozatává válás lehetőség, a másik két vízum opció további előnyöket bízna a megérkezés utáni időszakban jobban lehetne kezelni a migrációs áramlatokat. A tagállamok szempontjából megvizsgáltuk a költségeket és az előnyöket. Az első szakpolitikai opció a vízummentesség költségei minimálisak, a másik két politikai opció öm, se kerülne ennyibe, és persze az emberi erőforrásokon lehetne megtakarításokat alkalmazni az EHZO személyzetén például. Milyen előnyökkel járna ez? Jelentősen csökkenteni lehetne szabálytalan migrációt, valamint jobban lehetne igazgatni a migrációs áramlatokat, és jobban előrejelezhetővé lehetne tenni a rendszert, nem a megérkezés előtti, hanem a megérkezés utáni időszakban jobban, könnyebben lehetne feldolgozni a kérelmeket. A közvetett kihatások, ezek visszautalnak a quo-ra, ez ugye a határőrizet, a szervezetbűnözés, a biztonság kérdései tekintetében mind pozitív előrelépéseket lehetne elérni, a költségeket e területeken is csökkenteni lehetne ezen szakpolitikai döntéssel. De azt is el szeretném mondani, hogy több bizonyítékra van szükségünk ahhoz, hogy konkrétabb észrevételeket tegyünk, és egy konkrét pilot vizsgálatra is szükség volna, amely a megfelelő adatokat szolgáltatta számunkra a migrációs áramlatokról, és ebbre alapozhatnánk a további vizsgálatokat. Köszönöm. Okay. Thank you. And now it's time for Professor... Köszönöm, most pedig Morino Lax professzor kap szót, parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. a fő kérdésekről szólok, hallottunk ezekről. Az igazi probléma a menedékhez való hozzáférés a rászorultak számára. A menedékre jogosultak 90%-a eh, tagállamokat szabálytalan módon éri el, általában eh, az életükre veszélyes eh, útvonalon. Vannak további problémok, problémák, a szabályozás és a végrehajtási probléma. E két problémát a jogi kiskapuk vagy jogi hiányosság létében lehetne leírni. Egyrészt a szabályok, a belépés, a menedékkérők belépésére vonatkozó szabályok nem kielégítőek. A másik a végrehajtási probléma pedig arra vonatkozik, hogy az EU szabályokat a tagállamok hogyan alkalmazzák, diszkrecionális megközelítés alapján alkalmazzák, és ennek el, eredményeképpen más-más kritériumokat alkalmaznak, és más-más belépési ellenőrzéseket alkalmaznak. és ilyen módon nem egységesen alkalmazzuk a jogot, harmonizált megközelítésre van szükség, jelentésünkben erre teszünk javaslatot. Most bele zoomolunk a szabályozási problémába, ráközelítünk, ránagyítózunk, rá lupézunk erre a problémára. Mind a három szempont, a Schengeni határkódex, a vízumkódex és a közös európai menedékkérelmi rendszer, az SBC, a CCV és a CEAS-ból származnak azok a feltételek, amelyik szinte lehetetlenítik, ellehetetlenítik a menedékkérők helyzetét, nem világos a szabályok rendszere, nem világos, hogy hogyan férhetnek hozzá az európai térséghez, illetve a nemzetközi védelemhez. A Schengeni Határkódex, az SBC, például meghatározza a személyekre vonatkozó szabályokat, mit, miszerint, hogy ők szándékot mutatnak arra, hogy a tagállamok határát akarják átlépni, de a Schengeni Határkódex hatodik kritériumainak, vagy pedig a 14.2-es cikk kivételeinek megfelelnek. A vízumkódex ugyanakkor az ex and ex eset Európai Bírósági ítéletében hivatkozott kiskaput tartalmazza, a CEASZ pedig az eljárás jogi problémákat jeleníti meg, a CEASZ-ból ezek eredeztethetők. A rendszer nem szabályozó ugyanis az Európai Unió területéhez való hozzáférést. Voltak éppen a menedékkérőket az irregő szabálytalan migránsok helyzetével mossák össze, és ilyen módon az X és nem X-et kell bizonyítani egyszerre, tehát voltak éppen azt is bizonyítani kell, hogy visszatér a saját kiinduló országába azért, hogy szabályosan beléphessen, másrészt azt is bizonyítani kell, hogy jogosult a nemzetközi védelemre. A, a minősítési irányelvben fogalmazottak szellemében a menedék státusz, tehát azokra az emberekre is kiterjesztik, eh, akik eh, visszatérhetnek a kiinduló országukba, már pedig, hogyha visszatérhetnek a kiinduló országukba, akkor beléphetnek legálisan, de ugyanakkor pedig elveszítik a béli jogokat, hogy eh, nemzetközi védelemre szoruló embernek tekintsék őket. Ami pedig az értelmezési problémát illeti, ugye a tagállami gyakorlatok azon az alapon nyugszanak, hogy nincsen kötelezettség gük arra, hogy a rászorulóknak vízemokat állítsanak ki és a védelem alatti be, beléptetési eljárásokról saját jogkörükben dönthetnek, gondolják a tagállamok. De hogyha a szekundéri jogszabályokat vizsgáljuk meg, mondjuk az Európai Bíróság hogyan értelmezte az X és X esetben a vizumok kiadásának gyakorlatát, ebből azt látjuk, hogy a fundamentális jogok itt primére jogként működnek. Miért? Azért, mert e, ezek harmadik állami állampolgár kategóriába tartalmaznak, az 534 per 2001-es vízumlista rendeletet megvizsgálva látjuk, hogy a vízumokat az egyes mellékletben felsorolt állampolgárok állampolgárainak adják ki. Sem jogi, sem racionális ok nem áll fenn arra, hogy a menedéket az EU területére belépő menedékkérők, akik ezen osztrák csoportba tartoznak, az esetükben eljárást indítsanak. A 77-es cikk az Európai Unió működéséről szóló szerződés 77. cikke és a Schengeni eh, kódex végrehajtása eljárásáról szóló szabály iránymutató lehet ebben a kérdésben, hiszen itt a person seeking vagy showing the intent a keresik a lehetőségét, vagy mutatják a szándékot mérlegelési jogkér, jogként merül föl. Ugyanakkor az alapjogok mindig felülírják a végrehajtási jogszabályokat, az Európai Bíróság idevágó ítélete, illetve az alapjogi karta 51. cikke szól erről. Az EU jogszabály ö, tartalmazza az karta alkalmazhatóságát is, mondja az Európai Bíróság ítélete. A kiutasítás tilalma a non ra is ki kell, hogy terjedjen ez az jogelv. Minden intézkedés, amelyel elutasítanak egy vízumot, és kiteszi a kérvényezőt egy súlyos veszélyeztetésnek, tilos. Mi több? Az Európai Bíróság nagy kamarája azt is kimondtam, hogy az alapjogi karta négyes cikke alapján keresetet is lehet indítani, éppen ezért arra a következtetésre juthatunk, hogy a eljáró hatóságok nem rendelkeznek mérlegelési jogkörrel bizonyos tényállások fennállása esetén. Mindezt figyelembe vévem, a végrehajtási eljárás vagy útvonal, a resettlement áthelyezési rendszer, a humanitárius koridor, vagy pedig a szabályok diszkrecionális értelmezése téves, nem megfelelő jogalapon nyugszik. Meg kell érteni, hogy bizonyos feltételek mellett a non-refoulement kötelezettségeknek csak úgy lehet eleget tenni, hogyha kiadjuk a vízumot a humanitárius vízumot. Ez tehát egy a jogok, az Európai Unió jogszabályain alapuló megközelítés alapján jelenthetjük ki, hogy bizonyos humanitárius eh, helyzetek fennállása esetén a tagállamoknak nincs mérlegelési jogkörök, és ki kell állítaniuk ezt a vízet. Milyen vízumot, milyen szakpolitikai megoldások merülnek fel? Kollégáim beszéltek erről. Egyrészt a vízum elvárások felfüggesztését, vagy a víza véze, véver megközelítést, a vízum könnyítése vagy mentesítési eljárás a harmadik államok állampolgárai számára. Így nem kellene vízummal rendelkezniük, hogy az Európai Unió tagállamába beutazzanak, egész addig, amíg a feltételek nem változnak meg, és a vízum listát nem módosítják újra. A második opció a a lét LTV vízumok szabályrendszerének módosítására vonatkoznak, ez ugye a korlátozott területi érvényességgel rendelkező vízum volna, ezt a tagállamok állam nagykövetsei adhatnák ki, Egyébként az olasz koridor rendszer ebbe az irányba mutat, erről mindjárt hallunk. A harmadik lehetőség az EU centralizációjátban rejlik, és így a nemzetközi védelem alá tartozók EU vízát, vízumot kérhetnének, az létrehozandó EU vízumközpontokban, vagy pedig az, Európa, az EKS delegációinál, vagy az, ahol az EASO személyzete tekinteni át az NGO-k támogatásával ezeket a vízumkérelmeket és az elutasító vízumkérelemhez jogorvosleti lehetőség kapcsolódna. Ehhez azonban a Dublini rendszert is át kellene alakítani, és vélhetőleg egy új relokációs rendszer támogatásra szükség van ezen szakpolitikai megoldásban. Figyelembe véve a következő fóliát kérem, a még következő fóliát kérem, ezt kérem most, már tényleg ezt, hogyan lehetne tehát eh, konszenzusra jutni ezekben a kérdésekben, a víza véver vagy vízumentességi rendszer kialakításában? Mind a három opciót értékeltük, megvizsgáltuk a mellette és ellene szóló érveket, és arra a következtetésre jutottunk, hogy elég jogalapot eh, biztosítanak a szerződések mind a három szakpolitikai ö, eh, megoldás számára. 77.2 AB pont, biztosítja, ez ugye a személyek vizsgálatáról szóló, vagy pedig a EUMS 78.2G pontja, amely a közös európai menedékkérő rendszerben meghozandó intézkedésekről szól, amelyek az emberek beáramlását, inflóját szabályozza, illetve az ő védelmüket szabályozza, azaz fennáll a jogalap ezen szakpolitikai megoldások meghozatalára első lépésként, és most kérem a következő szó, egy következő, egy, egy lépésenkénti megközelítésre volna szükség, a tagállami LTD megoldások alapján, mielőtt egy központosított EU-ra kiterjedő rendszert vezetnénk be, és végezetül pedig jogi szempontból ugye a Weber rendszer eh, kerülne elfogadásra, ez jogi szempontból a legprefer, leginkább preferált megközelítés. Jogilag ugye lépésenként a megközelítés nem értelmezhető, vagy nem, nem értelmezhető, de ez politikailag, a politikai realitásban ilyen. Igen. Ilyen módon tehát azokat a hátrányokat ki lehetne küszöbölni, amelyet a tagállamok korlátozott területi érvényességű vízum, megoldásába megoldásában rejlik, és a fő e, ellenérveket ki lehetne küszöbölni, és olyan támogató intézkedéseket lehetne bevezetni, amelyek eh, a még megmaradó kellemetlenségeket kiküszöbölhetnék. Ennek a két hátrányom a, a putyautasságban rejlik, a putyautasság jelenségében rejlik, például, hogy eh, egy-két tagállam el akarná riasztani ezeket a kérvényezőket, és megnehezíteni a jogszabályok alkalmazását, a második pedig az abban rejlik, hogy a megérkezés előtti rá jogosultsági ellenőrzés a tagállamok kezébe adná az extra teritoriális visszautasítás lehetőségét, ez pedig oda vezetne, hogy az extra teritoriális RSD mechanizmus érvényesülne, ez pedig nem lehet senki számára megoldás, nem egy offshore, extra teritoriális megoldásra teszünk javaslatot, hanem egy olyan mechanizmusra, ahol az emberek kérvényezhetnek egy vízumot, hogy az Európai Unióba utazzanak, és utána pedig az Európai Unió területén már intrateritoriálisan döntenének a közös európai menedékkérelmi rendszer belső szabályai alapján a jogosultságról. Tanulmányunkban a két hátrány meghaladására a javaslatunk az, hogy egy független felülvizsgálati mechanizmust kell létrehozni, és egy tisztességes poszterájvel megérkezés utáni elosztási rendszerre teszünk javaslatot a EUMS szolidaritásról szóló cikke alapján, és itt az EAZO áthelyezési rendszerben szerzett tapasztalatait is fel lehetne használni. Ehhez persze a Dublini rendszer reformjára volna szükség, a kollégám nincs itt, akire nézek. Ezen felül pedig egy a költségek centralizációjáról is javaslatot teszünk, az EU költségvetése fedezni ezt, így tehát nem az egyes tagállamok fedeznék az össz, a szélsőséges költségeket, hanem az Európai Unió, és persze az elektronikus eszközöket lehetne alkalmazni a kérvények benyújtásánál, az is csökkenteni a költségeket, és mind a pre-arrival, mind a kérvényezés utáni fázisban a civil szervezeteket be kellene vondani, kvázi ők kísérnék a folyamaton keretül a kérvényezőt, és a negatív ösztönzőket kiküszöbölhetnék azért, hogy jogkövető magatartásra ösztönözzék őket. Köszönöm szépen, és örömmel tekintek kérdéseik elébe. Professor Lax, and now we move to Mr. Köszönöm szépen, Dézseher úr, a következő előadónk, aki most független konzultáns az MD Visa -nál. Köszönöm szépen. Én csak is technikai jellegű dologról szeretnék szólni. Nevezetesen, hogy azokat a szabályokat, amelyek önök megszavaznak, hogyan alkalmazzák, hogyan hajtják végre. A humanitárius vízum megfelele felele a problémákra. Véget vete az illegális bevándorlásnak. Ez az első kérdésem. Második kérdésem. A konzulátusok számára mi lesz a kihatása a humanitárius vízumoknak? Az első kérdés. A humanitárius vízum válasz-e a feltett problémára? Én úgy gondolom, hogy a cél az, hogy meghatározott személyek kategóriájának adjunk vízumot. Ez a kategória végül is nagyon széles körű. Minden olyan személyre vonatkozik, akik számára védelmet kell nyújtani. Néhány átmeneti év után kell eh, kellene, hogy váljon majd ez a célkitűzés. És az a cél, hogy lehetővé tegyük mindenki számára a világon, hogy humanitárius vízumot kérjen, hogy védelmet kérjen az általa megválasztott európai országban. Ja, én jól értettem itt a dokumentumot. A világon nagyon sokan vannak azok, akik ilyen típusú védelemre szorulnak. Annál is inkább, mert a javaslat azt mondja ki, hogy az eljárásnak nagy publicitást kell adni. De ez az eljárás csak akkor alkalmazható azok számára, akik az Európai Unió országaiba illegálisan vándorolnak be. A, a 80%-os számadatot hallottunk már, tehát 80%-a azoknak, akik menedéket kértek, ha, ha jól hallottuk, illegálisan ér, érkezett az Európai Unióba. De engem az érdekel, hogy azoknak, akik a, illegálisan bejönnek az Európai Unióba, hány százaléka kap menekült ö, jogot erről nem volt szó, ugyanis ezek között ott vannak az úgynevezett gazdasági migránsok, akiket senki sem üldöz, csak egész egyszerűen el akarnak jutni Európába, mert egy jobb életet képzelnek el maguknak. Na most azok a személyek, akiknek visszautasítják a humanitárius vizumot, nem fognak eljönni minden ö, eszközzel Európába, de tehát azt látjuk, hogy nem tudjuk az illegális bevándorlás tragédiáit elkerülni. Ez volt tehát az első kérdés. Második kérdés. A konzulátusok hogyan tudnak válaszolni egy ilyen rendszerre? Ugyanis egyre több lesz a kérelmező. Én most, mint volt főkonzul szólok önökhöz. Sőt, ha akarják, úgy is mondhatnám, hogy vízum munkás voltam. Tehát az a cél, ugye, hogy univerzálissá váljon a humanitárius vízum, és hogy a lehető legjobban ö, legnyilvánosabb szinten tudjuk az információkat biztosítani. De nagyon sok az úgymond ismeretlen feltétel, amelyről nem tudunk semmit. Azt tudjuk, hogy ha több lesz a vízumkérelmező, akkor a konzulátusok személyzetét is növelni kell. Több ö, személyre van szükség, több térre lesz szükség, aztán ott van az, hogy esetleg ö, a szolgáltatást kiszervezik, kihelyezik, tehát figyelembe véve mellesleg az Európai Parlament jelentéstervezetét, amely szól már erről a kihely, szolgáltatás kihelyezésről. De mindez ki fogja finanszírozni? A tagállamok? a vízumkérelmezők? Hát nem igazán hiszem. A kezdeményezés ugye azt mondja ki, hogy a többletköltségeket azokra kell ráhárítani, akik nemzetközi védelmet ö, kérnek. Tehát elképzelhető, hogy egyre több lesz ezeknek a száma. Na most azok, akiknek visszautasítják a vízumkérelmét, akkor ö, nem fognak újra kérni vízumot, tehát mindenképpen bonyolult lesz az eljárás. A konzulátuson kell, hogy legyen először egy kötelező beszélgetés, aztán az, akit üldöznek, hogyan fog például bejutni a konzulátusra. A konzulátus őrzik a rendőrök. Aztán az okmányoknak a hitelességét is le kell ellenőrizni. Most ha a helyi hatóságokkal nem tudunk kapcsolatba lépni, akkor ezt hogy, te, hogy tegyék meg a konzulátusok? Nem evidens a dolog. Aztán ott van, hogy a, a döntést két héten belül meg kell hozni. Tehát a vízum kérelem benyújtása után két héten belül. Ha a döntés pozitív, akkor mi legyen a kérelmezővel, hogyha nincs ö, útlevele? Akkor adunk neki egy úti okmányt, és az adott uki, ott úti okmányt elfogadja a származási országa? Vagy hogyan fogja az országot elhagyni? Tehát legyünk már reálisak. hogyha eljut a kérelmező abba az országba, amelytől megkapta a vízumot, mi lesz a további eljárás? Hogyha védelmet kér, és mégsem kapja meg, akkor mit csinálunk? Na most vegyük azt a példát, hogy visszautasítjuk a vízumot. A konzulátusok számára ugye itt e, e, ez egy problémát jelent, Ugye a kérvényt írásban kell beadni, természetesen ezt meg kell fogalmazni a konzulátuson is, ugye, hogy miért utasítanak vissza valamit, személyzetre van szükség, és nem igazán tudjuk azt, hogy hányan fognak vizumot kérni, hány személynek nem adják meg a vizumot, lehet, hogy 10, 50, amelyek megfelelnek a humanitárius vízum kritériumainak. Tehát egyáltalán nem tudjuk, hogy mi, mik lesznek ezek a számok. Egy vízum visszautasítása sokkal hosszadalmasabb eljárás, mint a vízum kiadása. Na most akkor megpróbálom lerövidíteni, mert tudom, hogy későn vagyunk. Tehát itt egy olyan kezdeményezésről van szó, amely teljesen mértékben értékelhető, de én jó magam nem tudom, tudok most erről nyilatkozni, hogy én e, a humanitárius vízum mellett vagy ellene vagyok. Mindenképpen ez egy olyan kezdeményezés, amely nagyon sok gyakorlati kérdést vet fel. És a ö, jogi szolgálatok számára is problémákat okozhat, a konzulátusok számára is. Az én tapasztalataim azt mutatják, hogy még ettől a rendszertől nagyon messze vagyunk. Köszönöm szépen! Most pedig rátérünk az utolsó előadásra, a San Zsidió közösség képviseletében Jan de Folder úr, üdvözlöm, nem először látogatott el a szakbizottságunkba, örülünk, hogy itt van. Köszönöm a meghívást, előadó úr, valóban nem először vagyok itt. Elnézést kell kérnem, nem vagyok jogi szakértő, én inkább csak beszámolok önöknek arról, hogy a humanitárius vízummal kapcsolatban a nemzetközi védelem, védelemre jogosult emberekkel kapcsolatban milyen munkát végzünk. Itt az Európai Parlamentben különböző javaslatokat vitattunk meg. Ön, előadó úr, elmondta, hangot adott a frusztrációjának, hogy milyen régóta nem sikerül tovább lépni. Én is osztom sokak frusztráltságát, akik várnak valamilyen jelzésre a nemzetközi közösségtől, mindenek előtt az Európai Uniótól, emberek, akik Szíriából, Líbiából vagy máshonnan menekülnek háborúk elől, és nem kapnak semmilyen jelzést. Köszönöm az erőfeszítéseket, amelyeket önök tesznek ezzel a javaslattal. Az emberek azt látták, azt tapasztalták, hogy az Európai Uniónak az a politikája, hogy ahelyett, hogy egyre szorosabb európai kohéziót építene, egyre szorosabbra zárja az EU határait. És ez tényleg nagyon problematikus az Európai Unió értékei miatt is. Az elmúlt napokban és hetekben azt láttuk, hogy miután közelmúltban politikai változások voltak Olaszországban, Ausztriában, Németországban és másútt is Európában, azt látjuk, hogy az Európai Unió külső határait különösen a földközi tenger térségében egyre szigorúbban őrzik, és megnehezítik, vagy ellehetetlenítik az európai kikötőkbe való bejutást a mentőhajók számára a mentés feladatát is láthatták a líbiai parti őrségnek. Ez sokan belefulladtak az elmúlt hetekben a földközi tengerbe az IOM, a Nemzetközi Migrációs Szervezet szerint. Idén már több mint ezren fulladtak bele a földközi tengerbe. Miután nagyon komplex helyzettel állunk szemben, és el kell ismernünk, hogy nagyon összetett a helyzet, hiszen hallunk gyönyörű, jó szándékkal megfogalmazott javaslatokat, és azután itt van ez a nagyon kritikus megközelítés, amiben talán viszont több a realizmus, tehát komplex a helyzet hiszen a, vannak itt a bűnöző embercsempészek, azután ott vannak azok, akik potenciálisan jogosultak lehetnek egy humanitárius vízumra, de miután keverednek a gazdasági bevándorlók és a menekültek, és a közvélemény egyre inkább aggódik az európai országokban, egyre nagyobbak a félelmek. Az európai országok és az Európai Uniónak mindenképpen feladata az, hogy megvédje a polgárai, de anélkül, hogy elveszítené az európai projekt alapértékeit és a humanitását. santegidio van, az ott kivitelezhető megoldásokon dolgozó civil szervezetek képviselői vagyunk. A Sant'Egidio ezzel a humanitárius válsággal foglalkozik. Nagyon sok önkéntesünk Lampedusa, Sziciliában, más partokon fogadja a menekülteket, és nagy városokban próbálunk meggondoskodni róluk. Abszurd az a helyzet, hogy olyan emberek, akik háború elől menekülnek, kockáztatni kell az életüket, mindenüket eladják, hogy meg tudják fizetni az ember csempészeket, hogy eljussanak Európába, és itt menedéket folyamodjanak. Itt erről szólnának a humanitáris koridorok, megpróbálom ezt nekem egyszerűen elmagyarázni. A 12 éves fiam néhány évvel ezelőtt, miközben látta a tévében a menekültetei hajókat, megkérdezte, hogy hát miért nem rakjuk őket repülőre és hozzuk át őket Európába? Hát igen, pontosan ezek lennének a humanitárius koridorok a legsebezhetőbb, legkiszolgáltatottabb menekültek meg kellene, hogy kapják a menekült jogállást. Hogyha tudjuk mondjuk 99,9%-kal, hogy jogosultak és megkapják a, az oltalmat, ha, ha megérkeznek Európába, hát Libanonban, Törökországban, Etiópá, Etiópiában, ezek a, az emberek kaphatnának humanitáris vízumot és egy repülőjegyet Európába. Ez egy modern biztonsági rendszer, hiszen a kiszolgáltatott menekülteknek nem kellene tovább kockáztatni az életüket, szeretteik életét a tengeren, az, az embercsempészek hajóiban. Ugyanakkor azonban a őket befogadó országok egy biztonsági ellenőrzést végezhetnének még az érkezésüket megelőzően, hogy tudják, hogy kik fognak érkezni az országukba. Ezzel meg lehet nyugtatni az aggódó közvéleményt. A humanitárius koridorok egy példa az olyan biztonságos út, útra Európába. Ez a modell, ezt én eh, Sant'Egidio modellnek nevezném. Olaszország, Franciaország, Belgium már gyakorlatilag alkalmazza kb. 3000 eh, többnyire szíriai, Libanonban élő menekültnek, illetve Etiópiában élő eritreiaknak eh, biztosítottak ilyen módon beutazási lehetőséget. Persze politikai realizmusra is szükség van. A Szent Egidiói modell iránt bal és jobboldali kormányok egyaránt érdeklődnek. Az Elizé palotában még Oland elnök írta akkoriban alá ezt a megállapodást velünk, de a mostani elnök Macron úr is készen áll arra, hogy folytassa ezt a módszert, sőt, kis országok, San Marino, Andorra is elfogadták ezt a modellt eh, néhány család esetében, de eh, más EU tagállamok és nem EU tagállamok is eh, beléphetnek ebbe a projektbe. A humanitáris koridorok innovatívak lehetnek, és vonzóak a kormányok számára, különösen amiatt, mert magánfinanszírozásúak. Ugye volt korábban egy kérdés arról, hogy kifizeti a révészt. A Sant'Egidio és a partnerek, az elsősorban a katolikus püspökök konferenciája, illetve protestáns egyházak, de itt Európában a zsidó és a muzulmán közösségek is beszállnak a finanszírozásba, megfizetik a vízumok költségét, a repülőjegyet, gondoskodnak a e, menekültek e, ellátásáról, lakhatásáról tehát az, hogy az minden országban egyházak, felekezeket, különböző szervezetek segítenek anyagilag is, ez biztosítja az ilyen projekt élet, életre valóságát, kivitelezhetőségét, és ez segít majd a befogadottak társadalmi integrációjába is. Ez érdeke az államoknak, hogy kibővítsék az ilyen hatékony szolidaritáson alapuló rendszert, ahol az állam együttműködik magánszervezetekkel, nem az egész teher hárul az államokra, de ugyanakkor így csökkenteni lehet az ember kereskedelem potenciális áldozatainak számát. A humanitáris vízummal kapcsolat fontos, egyik legfontosabb kérdés, de előre is elnézésre kérem, mert nem volt időm tanulmányozni az anyagokat, de volt egy hivatkozás a Schengeni vízum kódexre, amiben szerepel az, hogy az államok bizonyos okokra hivatkozva a kódex 29. cikke alapján kibocsájthatnak korlátozott területi érvényességű vízumokat humanitárius érvek mentén. De ez nem egy gyakori eljárás, és inkább kivételes maradt. Szentegyidőben mi hálásak vagyunk azoknak a kormányoknak, amelyek készen álltak eddig is az együttműködésre, a humanitáris koridorok létrehozásában. És miután jók az eredmények, és a menekülteket sikerült jól eh, integrálni, az európai társadalmakban jelenlévő szociális hálózatok jól működnek, éppen ezért szerintünk ki lehetne terjeszteni ezt a modellt sokkal nagyobb számú menekültre és sokkal több európai országra. Ami a vízum eljárásokat illeti, ugye, amit itt hallottam, a javaslatokat, ezek nagyon szépek, csak azt kérdezem, hogy hát mekkora a politikai realitása annak, hogy ezek megvalósulnak, hiszen sok tagállam a tanácsban erről másként gondolkodik. Egy jogi keretet kellene létrehozni, mert a következő jellemeznének. A Humitárius indokból való befogadás nem szabad, hogy ilyen kivételes maradjon, ez váljon gyakorlattá. Európában olyan egyének, akiket ellenőriztek, hogy megfelelnek a követelményeknek, vagy akreditált szervezetek szponzorálhassanak védelemre jogosult személyeket, illetve azoknak a fogadását. Az elnök félbeszakítja az urat, hiszen még kérdések is lesznek. 45 másodpercet kér még az előadó. Hát ha megfelelő befogadási körülményeket biztosító szervezeteknek ezt lehetővé ten, kellene tenni, hogy fogadhassanak és anyagra is támogathassák az ideérkezőket. A szakbizottság javaslataira utalva azt hiszem, hogy lehetne harmonizálni, illetve ki lehetne terjeszteni a humanitáris vízumok és a humanitáris korridor modelljét. Mi üdvözöljük az önök javaslatát, de legyünk azért realisták, vigyázzunk arra, hogy ne roncsuk le annak az esélyét, hogy a tagállamok valóban részt vegyenek ebben a folyamatban. Köszönöm szépen, és most ennek a meghallgatásnak a végéhez közelítve utána majd fél héttől angolul folytatjuk, és már előre is köszönöm a tolmácsoknak a munkát, akik ugye bejelentették, hogy 18 óra 30-kor be fogják fejezni a munkát. De a képviselők kész feltevéssel jelezik, kérem, hogyha szólni akarnak. Láttam Spinelli asszonyt, azután ön, és természetesen mindenki tehet fel kérdéseket. Nagyon röviden szeretnék köszönetet mondani, különösen de Volter doktor úrnak a humanitárius koridor témában lenne egy megjegyzésem, észrevételem a műveletek eh, költségvetéseivel kapcsolatosan itt, amelyről de Jéger doktor beszélt. Azt hiszem, hogy sokkal inkább értékelni kell a költségeket, és össze kell hasonlítani a azzal, hogyha nem nyitunk meg humanitárius koridorokat, tehát hogyha megnyitjuk, vagy ha nem, mi, mi, milyen, mik lesznek a költségek. És látjuk azt, hogy ha nem veszük figyelembe az elsőleges és a másodlagos jogszabályokat, ahogy a professzor asszony is elmondta, Loretta, látjuk azt, hogy ha hiányoznak a jogi ö, ö, lehetőség, akkor mindig felmerülnek problémák. Hosszú távú gondolkodásra van szükség, és most azt látjuk, hogy a short termizmus, tehát a rövid látás az, ami elhatalmasodott, a, csak is a humanitárius koridorok legálisak, és ezáltal lehet a Dublini egyezményt megve módon módosítani, csak úgy, mint az Európai Unióról szóló szerződés 80-as cikkei. Köszönöm. Köszönöm Spinelli úr, Becker úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Csak egész röviden. Szeretném megköszönni a rendkívül átfogó előadásokat, amik hatalmas nagy spektrumot fettek le, költségektől kezdve egészen a jogi szempontokig mindenre kitértek. Csak két megjegyzést szeretnék tenni, és kérem, hogy ne értsenek félre. De önök az elemzés részét jelentik, amire én persze kötelezve vagyok, nem jogászként, hanem politikusként. A tanácsnak van jelenleg egy stratégiája. Ez most is még alakítják. A fő célja, hogy megakadályozzák az ember csempészek munkáját, létrehozzanak az EU területén kívül befogadó központokat, pontosan ott, ahonnan jelenleg az ember csempészek verbuválják a menekülteket. Itt, itt egy tárgyalásos elő eljárásra lesz szükség. Tisztázni kell majd ezekben a központokban, hogy valaki jogosult-e az oltalomra, még mielőtt belép az EU területére. És ezt szeretném kiemelni, ezt a szempontot, mert minden hosszabban hallgatom önöket, minden más annál nehezebbnek tűnik. Itt először azt kell leszögezni, hogy itt van előttünk egy modell most, amivel foglalkozunk, meglátjuk, hogy ebből majd mit lehet csinálni. A második dolog, és itt különösen Déger úr által elmondottakra térnék ki, felsorolt olyan pontokat, amelyekkel kapcsolatban nagyon őszintén azt kell, hogy mondjam, hogy ezeket természetesen egy jogalkotási eljárás során kell megválaszolni, hiszen itt milyen számokról beszélünk, nagyon nehéz megoldásokról beszélt ön. Sajnos kár, hogy nem volt PowerPoint szlájdjai, amin a ön által említett számokat láthattuk volna. De mindez nem változtat azon az észszerű megfontoláson, hogy az előbb felvázolt célt próbáljuk elérni, hogy hiszen annyit hallottam, hogy a menedék keresők, a védelmet keresők kapcsán nem lehet a Genfi konvenciót mindenben alkalmazni. Elnézést, a hölgy nevét elfelejtettem, de pontosan ön volt az, aki ezt teljesen világosá tette. Köszönet valamennyiüknek. Mrs. Valero, there you go. Valero asszony, és el is Lane. Valéro asszony. Köszönöm szépen, elnök úr. Voltak éppen ugyanaz a kérdésem lett volna, mint Barbara Spinellinek. De Jéger úr azt mondta, hogy sokkal többe kerül egy vízumot kérvényezni, hogyha az Európai Unión kívül van valaki. Nos, ezzel az érvel újton újra találkozunk, hogy ez egy nagy terhet jelentene a nagykövetségek számára, a munkatársak nem bírnának el ezzel az mennyiséggel, de ez összefügg azzal, amit Becker úr mondott a központokról, amelyek az Európai Unión kívül lesznek, lennének. És itt vizsgálnák meg a menekült menedékkérelmet, mielőtt valaki Európába érkezne, de hát ez is nagyon sokba kerül. Hogyan lehet egy jogilag biztonságos ellenőrzést biztosítani a harmadik országban, és mi történik, hogy ezt elutasítják? Nagyon magas költségekkel járna ez. A magas költségeket többen említették. Hogyan lehet tehát egy olyan megoldást találni, amely megállja a jogi vizsgálat, a jogi vizsgálaton se bukik el, jogszerű. Hogyan képzelik ezt el a reális megoldás? Mi volna, mi volna a legjobb megoldás arra, hogy egy humanitárius csatornát nyitsunk? Eli molto brevemente, nagyon röviden, aztán pedig a záró észrevételeket tesszük le, valószínűleg angolul teszem meg, nagyon röviden valóban örülök annak, hogy itt vannak a tolmácsok, de rövidre foghatom magamat, mert támogatom a sztrájkjukat. Meg szeretném köszönni én is a Szent Gidio közösség munkáját, meg a, a itt voltak, illetve a többi hasonló szervezet munkáit, hiszen egy fontos jelzést adtak arra tekint, annak arra vonatkozóan, hogy mit tehetnének Európában, mit tehetnének az európai kormányok, hogyha fennállna, ha fennállna politikai szándék. Ez az egyedüli lehetséges megoldás, hogy fellépjünk az embercsempészek ellen, és megakadályozzuk a földközi tengerben történő tragédiát, eh, és biztosítsuk az Európai Unióba való biztonságos eljutást, eh, máskülönben nem élhetnek a rászorulók a menedékhez való jogukkal, hiszen hogyha halott tetemeket söpri ki a tenger a partjainkra, akkor ők már nem élhetnek semmilyen joggal. Tehát ezt a megközelítést kellene a többi országnak is megmutatni, és fontos, hogy a parlament tovább folytassa ezt a munkáját, a humanitárius, és köszönöm Juan Fernandónak a munkáját, a humanitárius koridorokról, az e humanitárius vízumok bevezetéséről, Sajnos ugyanakkor látni kell azt, hogy az európai csúcs egy történelmi lehetőséget játszották két héttel ezelőtt. Módosíthatták volna a Dublini rendszert, a parlament egy történelmi többséget biztosított javaslatában ehhez, de a tanács eljátszotta ezt a lehetőséget. És csak a biztonsági megközelítésnek adott teret, amelyet bizony a következtetések sorai közül ki lehet olvasni ezt a megközelítést, és egy igazi neokolonista, új gyarmatosító megközelítést alkalmaznak, amikor azt mondják, hogy a harmadik államokban kell ezeket a partra szállási központokat létrehozni. Hát ennyit akartam mondani, köszönöm szépen. Abszolút egyetértek, és köszönöm, hogy ilyen rövidre fogtad magadat a szolidaritás bizony nagyon gyakran hiányzik az európai szintéről, de szolidárisak vagyunk a tolmácsokkal, a munkájukkal, a szakmájukkal, és persze követeléseikkel is. Támogatjuk őket. Egy szóval most meghallgattuk a kérdéseket, és talán rövid válaszokat kérünk azoktól, akik úgy érzik, hogy a felvetéseiket eh, érintették. Eh, kérem tehát, hogy a kellő sorrendben tegyék ezt meg. Először eh, Mambegol úr kap Köszönöm szépen, elnök úr. <clears throat> Igen, nagyon nehéz minden egyes kérdésre válaszolni. Diego, Diego és Defolder uraknak szeretném mondani, hogy javaslom, hogy olvassák el a jelentésünket, láthatják, hogy ebben az aggájaikat kezeljük, választ adunk rá, értékeljük az általuk felvetett problémát. És ezt Becker úr észrevétele is mondom, értem a felvetését, próbáljuk ezt is figyelembe venni, az ön által mondottakat figyelembe venni, annak érdekében, hogy az itt a szakbizottságban elhangzottakat érvényre jutassuk, és ezzel megadnám a szakértőknek a szót Fernández asszony. Igen, röviden a szakpolitikai opciók költségéről szeretnék beszélni, amely több észrevételben szerepelt. Ez nagyon fontos, hiszen az előnyök egyértelműek és világosra teszik, hogy melyik szakpolitikai opciót kellene választani. Az értékelés során különböző költségtípust megvizsgáltunk. Az egyik eh, például a források akkumulációja volt, és eh, az értékelést vettük figyelembe, vízumok végrehajtására vonatkozóan, és eh, azt is figyelembe vettük, hogy a vízumok elbírálása, vízumkérelem elbírálása nagy